Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Üdvözlöm Önöket, és megkérném Önöket, hogy foglaljanak helyet, és akik pedig nem tudnak németül, azok kérem, hogy vegyék fel a fejhallgatójukat, hiszen van tolmácsolás. Tisztelt miniszter urak, tisztelt Luka úr, Nikolau úr, López Aquila úr, üdvözlöm Önöket a polgári jogi bizottság eh, tagjait is. És nagyon örülök annak, hogy itt az Európai Parlamentben üdvözölhetjük Önöket a következő néhány napban. És talán az egyik legnehezebb és talán legbonyolultabb dossziéjáról fogunk ennek a legislatív, eh, legislatív eh, ciklusnak beszélni, és ez pedig az adatvédelmi csomag. Korábban az adatvédelem az inkább egy ilyen szakértők számára egy inkább unalmas témának számított, tehát kimondottan csak a szakemberek vitatták, de ma már tudjuk, hogy minnyájunkat személyesen is érinti az adatvédelem, mégpedig átszövi az életünk, minden napjaink, minden egyes mozzanatát, hiszen minden napokban személyes adatainkat folyamatosan elmentik, és amikor például online módon szeretnénk valamit vásárolni, például amikor a mobiltelefonunkat használjuk, és például adatokat küldünk egyik helyről a másikra, akkor szociális hálózatok is a munkaadóink, bankjaink, a kormányunk és az önkormányzataink is feldolgozzák az adatainkat. Amikor például egy repülőjegyet foglalunk, és például egy valamiféle elektronikus adatot küldünk valahova, akkor még akár egy bevásárlás során is, akár már elmentik az adatainkat. Tehát ez egy technológiai újdonság, a globalizáció, az adatok gyűjtését, illetve az adatokhoz való hozzáférést is forradalmasította, és radikálisan megváltoztatta. És egyre nagyobb kihívásokkal nézünk szembe az adatvédelem területén, főként ami az 1995-ös EU-s adatvédelmi törvényhozási csomagot illeti, és hogyha utalhatok arra, hogy 95-ben, tehát ez 17 éve volt, akkor még a polgári szabadságjogok és belügyek szak bizottságában, én is részt vettem ebben a munkában, tehát én is akkoriban tagja voltam ennek a bizottságnak, és átnéztem az akkori 1995-ös vitának a dokumentumait, és elmondhatom azt, hogy mind a mai napig egy dolog nem változott meg, mégpedig az, hogy teljesen homályos és bizonytalan az adatokkal való ö, ö, kezelés, ami egy viszont megváltozott, és ez pedig az adatok mennyisége, ami rendelkezésre áll, hiszen ez hatalmas mértékben növekezett. 12 ezerszer több honlap létezik, és 50-szer több internet felhasználónk van, és 20-szor több mobiltelefon felhasználónk van, 1995 óta. Tehát, ami van a hatalmas nagy közösségi oldalak, amelyeken időközön már 219 milliárd fotót töltöttek fel a felhasználók. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a mindennapjainkat, a munkánkat, a szabadidőnk eltöltését hatalmas mértékben megváltoztatták kétségtelenül pozitív mértékben nagy részt, de mindez mégis azzal történik, hogy személyes adatainkat minél nagyobb mértékben elmentik, és harmadik felek számára ezek nagyon hasznos tudnivalókat is nyújthatnak, amit egyébként időközben már, amelyek adatokkal már kereskednek is a világon, és főként a reklám ágazatban. Ezek nagyon értékesek, és éppen ezért szeretnék a előttünk álló reformról önökkel beszélni, megvitatni önökkel, ami itt a parlamentben is nagyon sok hasznot hozhat, hiszen ez egy teljesen világos dolog, az adatvédelem alap jog, és idézek az EU alapjogi kártájából, minden egyénnek joga van arra, hogy az őrá vonatkozó személyes adatokat védelemben részesítsék. Ez a nyolcas cikkei egyébként ennek az alapjogi kártának. Tehát ez egy nagyon fontos a, a, a személyazonosságunk és a személyi integritásunk része a személyes adataink védelme, amiben ez egy nagyon tipikus európai jog, amire egyébként nagyon büszkék lehetünk, és talán ez inspirálhat is bennünket, hiszen akár a világ más részeit is inspirálhatjuk ezzel. De természetesen ez nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy így házon belül mi is megújítsuk az ezzel kapcsolatos jogokat és azt mondhatjuk, hogy ez nagyon fontos, és a kulcsponti része a hozzájárulás gyakorlatilag ezeknek az adatoknak a tárolásához, és ez hogyan történjen viszont az online világában. Illetve, hogy a gyermekeink, akik egyébként szabadon mozognak az online világban, őrájuk például ezt hogyan alkalmazzuk és nagyon fontos, hogy az adatvédelmi jogokra vonatkozó védelmet hogyan valósítsuk meg a gyakorlatban, és itt üdvözlöm körünkben az adatvédelmi hatóságok képviselőit, és az ő függetlenségüket hogyan valósítsuk meg a gyakorlatban. Tehát nagyon sok helyen egyébként a bizottság javasolja azt, hogy a rendszert úgy kellene továbbfejleszteni, hogy úgynevezett delegált jogi aktusok formájában kerülne sor ennek a megvitatására és elfogadására. Engedjék meg, hogy néhány megjegyzésre szorítkozzak, de ezek a dolgok nagyon fontosak az én nézőpontomból, hiszen azáltal, hogy ezek a jogi aktusok delegálásra kerülnek. Itt kilenc jogi aktusról van szó, ez gyakorlatilag nem csupán jogi kérdést jelent. Itt nagyon is politikai érték, ítéletről beszélünk ilyenkor, amelyek egyébként a teljes rendszer architektúráját érinteni fogják. És éppen ezért, hogyha itt a parlamentben odafigyelünk, és megnézzük azt, hogy mi is az, ami delegált jogi aktus, és mi az, ami nem delegált jogi aktus, ezért ez egy nagyon fontos kérdés, és ezért is szeretném a bizottság képviselőinek jelenlétében elmondani, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amennyire csak lehet, annyira sok delegált jogi aktus területén természetesen fent kívánja tartani a jogkörét, tehát hogy ne kerüljön ez át a törvényhozás területére. Én megértem ezt, hiszen ők a végrehajtó eh, hatalom. És eh, gyakorlatilag, ahol én kis polgármester voltam egy kis városban, és amikor én hivatalnokként ö, dolgoztam, akkor én is azt gondoltam, hogy a törvényhozás gyakorlatilag egy felesleges dolog, hiszen gyakorlatilag mi annyi mindent tudunk a végrehajtás területén szabályozni. Éppen ezért hadd mondjam el azt, hogy én nagyon nagy mértékben megértem a bizottság álláspontját, nyilván ő végrehajtó ö, hatalom, és ezért is ö, nem várhatjuk el tőle, hogy a törvényhozáshoz kívánja utalni ezeket a dolgokat. Azonban mi pedig nem, tőlünk nem elvárható, hogy ezt eh, teljes mértékben rábízzuk a végrehajtás területére, hiszen itt egyéni alapjogokat érintő vitáról van szó, és ezért mi algus szemekkel fogjuk az Európai Parlament részéről eh, követni ezeket a kérdéseket, és figyelni arra, hogy a személyes adatok védelme a legoptimálisabb mértékben valósuljon meg. Hadd mondjam el azt, kedves kollégák a, és eh, a Emberi Jogok Bizottságának a tagjait is arról ismerjük, hogy amikor ők a parlamentet képviselik, olyankor lehet, hogy kellemetlen kérdéseket, vagy kellemetlen emberként nyilvánulnak meg, holott ezek nagyon-nagyon kedves emberek a mindennapokban. És ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy az emberek, tudják az emberek azt, hogy milyen jogokkal rendelkeznek az adatvédelem területén, hiszen nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hiszen csak minden harmadik ember tudja azt egyáltalán a gyakorlatban, hogy adatvédelmi hatóság létezik a saját országában, és hogy milyen védelemre tarthat igény. Tehát fel kell világosítani az embereket arról, hogy milyen struktúrák dolgoznak ezen a területen. 70% a polgárainknak, és ezért ez egy meg meglepő szám, hogy attól tart, tehát 70%-a az európai polgároknak, hogy a különböző cégek más célokra is felhasználják személyes adataikat, mint amit megadtak a, a tudomásul vételre vonatkozó szövegben. És nagyon és egyre kevesebb online vásárlónak van az az érzése, hogy még teljes mértékben kontrollálni tudja az adatai felhasználását. Az 50 és tehát a 45 év alattiak, ahogy szoktuk mondani, hogy ők már a digitális világba születtek bele, gyakorlatilag ez a célcsoport gyakorlatilag már az új technológiákkal, az új közösségi oldalakkal születtek szinte, tehát beleszülettek egy ilyen világba, és gyakorlatilag ők azok talán, akik jóval e, fesztelenebbül bánnak ezzel a kérdéssel, tehát már akik már nemrég születtek, mint a, azok, akikkel, akik gyakorlatilag nem ebbe a világba születtek be. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos az a kérdés, hogy ezt a kérdést az oktatási politika vonatkozásában is meg kell vitatnunk tehát nem tudjuk ettől a témakörtől lehatárolni. Nagyon fontos, hogy az adatfeldolgozás a hatóságok részéről is megfelelő módon keretek között történjen, tehát erre is ki fogunk térni, és ezért nagyon fontos az is, hogy az adatok gyűjtése és feldolgozása, például a rendőrség, illetve az államügyészségek részéről jelen pillanatban jóval nagyobb terjedelemre terjed ki, mint ez 17 éve még történt, és hatalmas nagy mennyiségben állnak is rendelkezésre ezek az adatok. Mondjuk erre szükség is van, hiszen a rendőrségek és az államügyések csak ilyen módon tudják teljesíteni feladataikat. Azonban azért mondjuk azt, hogy ők eléggé lelkesen gyűjtik az adatokat. Tehát az adatok gyűjtését egy méltányos és mértékletes szintre kell szorítani, tehát gyakorlatilag ez a törvényhozó részéről egy nagyon fontos szándék, amit én személy szerint nem tudok elfogadni, és tudom, hogy Grúces és Albert kollégák, akik itt jelen pillanatban jelen vannak, és tudom, hogy ők is osztják az aggájaimat, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépése után három évvel, és a három pilléres rendszer ö, megszüntetése után a, ismét, a, tehát a harmadik pillér megszüntetése után itt ismét egy több pilléres rendszer kialakítására ö, történik kísérlet, de én szeretném figyelmeztetni önöket arra, hogy ezt a Lisszaboni szerződés megszüntette, tehát gyakorlatilag nagyon kell vigyázni, hogy, hogy itt, amikor egy rendeletről beszélünk, és egy irányelvről párhuzamosan, akkor nagyon fontos, hogy ügyeljünk arról, hogy a részlete, részletek, amelyekről beszélünk, ezek igényesek maradjanak. Tehát nagyon fontos az, hogy már Schengennél egyszer meghiúsult ez a kísérlet, és éppen ezért kérem, hogy azok a kollégák, akik ezen a területen dolgoznak, ők ügyeljenek a tartalmi és a, és a miként pontjaira. Tehát gyakorlatilag hadd mondjam el azt, hogy ezt a csomagot a tanács is nagy figyelemmel kíséri, és hadd mondjam el azt, hogy a ciprusi elnökség nagyon konstruktívan működik közre ebben a témában, és egy nagyon jó munkát végez, és nem csak azért, mert most az elnökséget ők képviselik, és éppen ezért hadd gratuláljak ehhez. Azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, ami nagy mértékben fogja növelni ennek a területnek a minőségét és a belső piac hatékonyságát, anélkül, hogy felesleges szabályokkal terhelné meg a munkát. És azt gondolom, hogy a nagyon fontos az, hogy biztosítsuk azt a továbbiakban, hogy a hatóságok erősítsék a különböző részevők munkáját. Nagyon örülök annak, hogy véleményt cserélhetünk itt a következő napokban, és tudjuk azt, hogy a nemzeti parlamentek részéről is nagy számban jelentkeztek szólásra, és ezért már most arra következtethetünk, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között nagyon szoros együttműködés fog zajlani ezen a területen, és azt gondolom, hogy ez példaértékű lehet majd más területek számára is, hiszen itt nagyon fontos az, hogy a nemzeti szintű parlamenti munka és az európai szintű parlamenti munka kiegészítsék egymást, hiszen itt eh, mi nem egymás ellenfelei vagyunk, hanem mi partnerei vagyunk egymásnak, tehát a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament partneri kapcsolatban kívánnak dolgozni ezen a törvényhozási feladaton. Éppen ezért ez egy rendkívül fontos konferencia ez a mai, és arra is hajlanék majd, hogy nem, hogy azt mondjam, hogy ez talán 2012 második felében a legfontosabb konferenciája a munkának, hiszen nagyon fontos, hogy az Európai Unió identitását és a tagállamok identitása és a polgáraink identitása, mint európai polgárok és mint saját országok, nemzeti államok polgára érintettek ebben a kérdésben. Ezért is olyan nagyon fontos, hogy ezt a konferenciát nyomon kövessük, nagy figyelemmel kövessük, és ezért is ez egy, nem egy véletlen, hanem nagyon is szándékos dolog, hogy az Európai Parlament elnöke nyitja meg ezt a konferenciát, hiszen én már elmondtam azt, hogy ennek a konferenciának a munkája nagyon nagy mértékben érdekel engem, Juan Fernando López Aguila, aki kezében van ez a kérdés kollégám kezében, aki korábban minisztere volt az egyik tagállamunknak, és ezért nagyon nagy figyelemmel követem ezt a munkát, és kérem önöket, hogy most, amikor majd befejezem ezt a megnyitó beszédemet, és felállok, és majd látják, hogy elszaladok valahova, akkor nem azért teszem azt, mert nem érdekelne a további munkájuk, nagyon is érdekel a munkájuk, nyomon fogom kísérni, csak egész egyszerűen más fontos teendők is várnak rám a mai napon, úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmüket, és jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Schulz elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök, kedves kollégák, eh, európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők. A következő két napban ez a parlament közi bizottsági ülés hét szekcióra fog oszlani. Tehát most akkor gyakorlati bejelentéseim lesznek. Először is tolmácsolás 22 hivatalos nyelven, tehát mind az összes hivatalos nyelven folyik. Az előadóknak a, az előadásai az elkövetkezendő 20 percben történik, mindenki 6 percet kap, és aztán kérdéseket lehet feltenni és válaszokat adni. Tehát a nemzeti parlamenti és az európai parlamenti képviselők körülbelül 45-50 percen keresztül kérdéseket tehetnek föl, tehát mindegyik résztvevő körülbelül 10 percet kaphat, hogy a saját megjegyzéseit bemutassa, vagy kérdést tegyen fel az előadóknak. A hivatali szolgák azok kiosztják majd azokat a kártyákat, amelyekkel a tagállamoknak a képviselői és az európai parlamenti képviselők jelzik majd az elnöknek, hogy milyen kérdés, hogy szeretnének feltenni egy kérdést az előadóknak. A délelőtti ülés után 12.30-kor e, ebédre hívjuk meg a képviselőket, és a délutáni ülésed, ülést 15 órakor kezdjük, és az Európai Bizottság alelnöke Vivian Redding eh, asszony fog eh, eh, a parlamenti jogokról előadást tartani. Kérjük, hogy mindenki pontosan jelenjen meg azért, hogy ezt a napot időben be tudjuk fejezni. 19 órakor, ugyanis egy vacsorát tartunk, amelyet a képviselői étteremben tartunk, és a parlament meghívását adjuk át önöknek. Schulz elnök a személyes adatok feldolgozásának kérdéséről már tartott bevezető előadást, hiszen ez a kérdés a mindennapi életünknek nagyon fontos részét képezi. Ez a helyzet ma keresztút előtt áll, ugyanis új információs technológia és globalizáció a személyes adatoknak a gyűjtését és feldolgozatát könnyebbé és olcsóbbá teszi, így sokkal olcsóbbá, mint korábban volt. Épp ezért az adatgyűjtésnek a volumene és a különböző szervezetekkel való megoldás drámai módon növekedett. A személyes adatok amelyeket megőriznek és feláll, feldolgoznak az egész világon. A cloud computing a lehetőség arra, hogy adatokat tároljanak, távolról hozzáférhessenek bárhonnan a világban, és az információ feldolgozása és megosztása épp ezért életünk szerves részévé vált, és a szociális társadalmi hálózatoknak a felhasználása tulajdonképpen már mindennapi tevékenység. Tehát a személyes adatok feldolgozása nagyon fontos e, eszközé vált sok vállalkozás számára, amelyek a gazdasági tevékenységüket e, pontosan az adatok alapján és az adatok feldolgozása alapján kezdték meg. Ugyanakkor a feldolgozás e, a bűnöldöző szervek számára is nagy feladatokat ad. Ugyanis a személyes adatoknak hatalmas részét feldolgozzák bűnöldözési célokra, amely komoly adatvédelmi kérdéseket vesz fel, amelyekkel vet fel, amelyről foglalkozni kell. Az adatvédelem alapvető jog, tehát a jogi feltételek megmaradnak, ez a nyolcas cikkében van benne az alapjogi kartában, és a 16-os cikkében az Európai Unióról szóló szerződésnek, de nem sokára felülvizsgálatra kerül, hiszen pontosan ennek a parlamentközi ülésnek is a címében ez van benne, és ezt azért hívtuk össze, hogy egy következetes, erős jogi rendszert tudjunk létrehozni, amely minden kihívásnak megfelel. Az Európai Parlament támogatja a javaslatoknak a célkitűzését, ezen javaslatok célkitűzését, és szeretné megerősíteni az adatalanyoknak a védelmét, és nem akarja növelni az administratív kötelezettségeket, és egyetlen egységes törvényben szeretné mindezeket a bűnüldöző mechanizmusokat fog, belefogni. Tehát egyetlen csomagot szeretnénk kialakítani, tehát van egy irányelv javaslat, és egy rendeletjavaslat. Mind a kettő már előkészületben van, és mind a kettőnek a jelentéstevője itt van, ma is és holnap is és a Libének az előadói is bemutatják majd decemberben a jelentés tervezetüket. Tehát néhány hónap múlva, nem is olyan soká, Lesz egy orientációs szavazás 2013 tavaszán. A nemzeti parlamenteknek a véleménye nagyon fontos ennek a jogalkotási eljárásnak a szempontjából, és a kérdőívre adott válaszok, amikor előkészítettük ezt az eseményt, szintén hasznos szerepet játszottak. Mindezek az Európai Parlamentnek segítenek a jogalkotási eljárásban, és olyan eredményeket hoznak létre, amelyeket figyelembe fogunk venni. Tehát a mostani kétnapos találkozó a jogalkotási csomag, csomagban enged betekintést, és a további megbeszélések az adatvédelemmel kapcsolatban, amelyekre az előadók fognak prezentációkat tenni, szintén segíteni fog. Köszönjük már most is az érdeklődést és az előadóknak a munkáját, és most átadom a szót az első szekciónak, a szekció előadóinak. Lukasz, Luka úr, igazságügyminiszter, a tanács ciprusi elnökségének képviseletében. Nikolau úr, a ciprusi képviselőház jogi bizottságának elnöke, François Lebay, a jogérvényesülési főigazgatóság főigazgatója Európai Bizottságtól. Az első előadó Jonas Nikolau, és a következő 8 percben tartja meg az előadását. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselők, főigazgató asszony. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra hogy itt lehetek, és hogy egy ilyen fontos témáról szólhatok, mégpedig az adatvédelmi keretek átdolgozásáról. Nemrég, szeptember 24-én volt az a megtiszteltetésem, hogy Cipruson az igazságügyi minisztereket köszönthettem, köszönthettük. Ott sok fontos témáról beszéltünk, többek között az adatvédelmi keret átdolgozásáról, a polgárok önrendelkezéshez való jogáról és a modern adatvédelmi szabályokról. Ezen témák mind-mind azt mutatják, hogy milyen fontos is ez a téma a képviselőház és mindenki számára nagyon érdekes eszmecserére került sor, érdekes vita zajlott a jogi kerettel kapcsolatban. Időközben eltelt ugye 17 év, amióta megindultak a munkálatok ezen a területen, és a technológiai és globalizációs fejlemények új követelményeket tettek szükségessé. 1993-ban interneten körülbelül a kommunikáció 1%-a zajlott, most már 97%-ról beszélünk. Az internet és a digitális technológiák hatalmas fejlődése, mint például ez a felhő alapú megközelítés, az intelligens kártyák, és így tovább. Mindez új hálózatokat, szociális hálózatokat hozott létre. Időközben ez már a mindennapok részét képezi, és ez lehetővé teszi azt, hogy digitális módon is nyomokat hagyunk hátra. Ez mind az Európai Unióban, mind azon kívül hatalmas sebességgel fejlődik. És hogyha most vele gondolunk, hogy 250 millió ember használja az internetet Európában nap mint nap, akkor ugye egyből láthatóvá válik, hogy micsoda hatalmas kihívás is van előttünk, és hogy mi is a milyen nagyfokú kereskedelemről beszélünk. Gyors, határozott fellépése van szükség a polgárok érdekében. Tényleg biztonságérzetet kell nekik biztosítanunk a mindennapos internetes tevékenységükhöz. A szociális hálózatok használóinak negyede, kb. 26 százalék érzi úgy, hogy a személyis, személyes adataikat tényleg ők saját maguknak meg tudják védeni. Az internet felhasználók 72%-ának agályai vannak azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok személyes adat nyilvánosságra kerül. Az az érzésük, hogy egész egyszerűen nem rendelkeznek tényleg saját maguk az adataik fölött. Át kell dolgozni éppen ezért az irányelvet, hiszen nagyon sok minden történik ugye időközben, különböző megközelítéseket alkalmazunk a 27 tagállamban, és ez bizonytalansághoz vezetett, ami aztán negatív hatással van mind a belső piacra, mind arra, hogy tényleg biztonságérzetet, bizalmat adjunk a polgároknak. Olyan jogi keretre van szükség, amely biztosítja az egyensúlyt az emberi jogok, az adatvédelem és a belső piac között. Erre kell állítani a polgárok bizalmát az internetes szolgáltatásokba. Technológiai szempontból semleges eszközre van szükség olyanra, amely megfelel a kihívásoknak. Csökkenteni kell a bürokratikus követelményeket és a ezzel kapcsolatos költségeket. Egységes eljárásra van szükség, de oda kell figyelni mind a polgárok, mind a cégek, vállalkozások jogaira is. Csökkenteni kell az administratív terhet, ez mértékben gátol sok-sok céget, különösen a kis és középvállalkozásokat. Nagyon lényeges, hogy ez a kerethatározat a 2008-278-as tényleg végrehajtásra kerüljön a bizottság kitűzte ezeket a célokat. Most 2012-ben kidolgoztak egy új javaslatcsomagot, elkészült egy rendeletjavaslat az általános keretről, és elkészült egy irányelvtervezet is az adatvédelem vonatkozásában megelőzési szempontból illetve bűnöldözési szempontból. A rendeletben igyekszünk azon dolgozni, hogy a polgárok biztonságérzete nagyobb legyen. Ehhez új koncepciók bevezetésére van szükség, jogok megteremtésére, tehát a törléshez való jog, hogyha valaki azt akarja, hogy töröljék a vele kapcsolatos adatokat, ezt is biztosítani kell bizonyos eljárásoknál ugye az írásos hozzájárulásra van és lehet szükség. Bizonyos adatokhoz a hozzáférést át kell gondolni, az adatok átruházását át kell gondolni, hiszen ugye gyakran előfordul, hogy egyik szolgáltató átadja másiknak az adatokat, bizonyos panasz lehetőségeket kell tenni. Ez mind-mind nagyon lényeges, külön, különösen olyankor, amikor határokon átnyúló vonatkozása van ennek az egésznek. Nagyon lényeges az, hogy az adatokat, az adatvédelmet komolyan vegyék a rendszerekben. Az adatfeldolgozás biztonságát garantálni kell, nagyon lényeges eh, rendelkezések eh, vannak eh, ebben az összefüggésben. És persze meg kell gondolni azt is, hogy mi a teendő olyankor, amikor kiskorúakról van szó, mi a teendő olyankor, amikor 13 év alattiakról beszélünk, ilyen esetben ugye a szülők hozzájárulására van szükség Persze a cégeknek is vannak bizonyos kötelezettségei, modern biztonsági, technológiai lépések lényegesek és szükségesek. Például az, hogy a különböző problémákat 24 órán belül bejelentsék. nagyon lényeges, hogy legyen egy hely, egy illetékes hatóság, akihez fordulhatnak a polgárok ilyen ügyekben. Van ugye az irányelvi javaslat is, itt vannak bizonyos aggájaink, az a adatok harmadik a történő átadását illetően ezzel kapcsolatban vannak problémák, vannak bizonyos bilaterális megállapodások, különösen jogi vonatkozásban. és figyelemmel kell lenni arra is, amit esetlegesen a nemzeti parlamentek fogadtak el. Ez egy nagyon bonyolult, átfogó téma, vannak problémák, nehézségek, Éppen ezért tényleg lényeges, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy egy olyan jogi keretet tudjunk kialakítani, amely megteremti a szükséges védelmet, a, a információáramlás és a mm, személyi jogok között. Vannak parlamentközi viták, olyanok, mint ami ma is, amire ma is sor kerül. Ez mindenképpen nagyon hasznos az eszmecsere szempontjából és a javaslatok javítása szempontjából. A mai válság még ugye ahhoz, az is hozzájön ehhez, hogy a válság kapcsán, hogy tényleg ehhez ki, ehhez ki kell lépnünk valahogy. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólását és köszönöm azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt. Most uh, Lukasz Luka úr következik a ciprusi elnökség részéről, ő az igazságügy miniszter Cipruson. For the presidency of the European Union. Mr. Luka, you've got the floor. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΛΥΠΕ, κύριε Ακουίλα. Igen, tisztelt elnök úr, Üdvözlöm Agila urat, Bail asszonyt a bizottság részéről, tisztelt elnök urak, Nikolau úr a jogi bizottság részéről, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is nagyon köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek önöknél ezen az ülésén az Európai Parlamentnek. Ez a mai ülés, ez egy rendkívül fontos ülés, mégpedig pontosan a Lisszaboni szerződés létrejötte után, hiszen ez tette lehetővé, hogy mint társ döntéshozó az Európai Parlament egy szerepe felértékelődött, és ez az, ami segít a bizottságnak is abban, hogy a meglévő kereteit az adatvédelemnek a mai napon áttekinthessük. 2012. januárjában a bizottság benyújtott egy javaslat csomagot az új adat, jelenlegi adatvédelmi jogi keretekkel kapcsolatban, és javaslatot tett egy rendeletre, illetve egy irányelv létrehozására, ami kimondottan a rendőrségi és a beljogi együttműködés kapcsolatos munkára terjednek neki. Ez a kék terület amúgy is a ciprusi elnökség priorizált területei közé tartoznak, hiszen nagyon sok polgárt érintenek. A ciprusi elnökség ezt a két javaslatot egy csomagként kezeli, és az elnöksége során szakértői szinten is vizsgálja, rendeleti szinten és irányelv szinten is a továbbiakban. Ez a 95-46-os jelen pillanatban érvényes jogi keret az Európai Unióban, és gyakorlatilag tehát itt a informatika területén fennálló jogi kereteket szabályozza. Ezeket a jogi kereteket azért is fogadták el, mivel nagyon fontos volt, hogy a radikális technikai fejlődést a globalizáció keretében jobban sikerüljön megválaszolni, de nagyon fontos a Lisszaboni szerződés következtében keletkezett változás is, amit szintén figyelembe kívánunk venni a munka során. Itt az európai polgárok jogait kívánjuk erősíteni, főként ami az internet kiskorú felhasználói jogait illeti, és igyekezni fogunk nagyobb bizalmat teremteni, és az Európai Unió szerepét, fontos szerepét kiterjeszteni a digitális gazdaság területén, és erősíteni a nemzetközi szintéren is az adatok cseréje területén. Mi a ciprusi elnökség részéről ehhez kívánunk hozzájárulni, és igyekszünk majd minden problémát figyelembe venni, és egy lehető átfogó és kiegyensúlyozott megoldást találni. Ne feledkezzünk el arról, hogy az új jogi keretet nem csak erre az évre, hanem a következő évekre hozzuk létre, és ez nagyon sokak életét fogja befolyásolni, a gazdaság szereplői életét is. Többek között éppen ezért nagyon fontos, hogy az utánunk következő elnökség számára, ez az írelnökség lesz, jó alapokat szeretnénk majd átadni, hogy ők a lehető legjobb munkát végezhessék el majd ezeken az alapokon. Tehát nagyon fontos, hogy például vannak jogok, hogy egy, például egy személy követelheti azt, hogy az interneten egyszer közre adott fotóját töröljék, és ezt ne hozhassák többször nyilvánosságra az interneten. Akkor például vannak olyan jogok, hogy felszólíthat egy személy egy vállalkozást, hogy tartsa magát azokhoz a jogokhoz, amelyeket számára ez a, rendel- ez a rendelkezés biztosít. A One Stop Shot, ez egy egyablakos kiszolgálást tenne lehetővé, tehát ez azt jelenteni, hogy minden polgárnak csak egyetlen egy adatvédelmi hatósághoz kelljen fordulnia, tehát hogy ezt meg is tehesse, illetve csak ezt várjuk el tőle, és ne kelljen több ilyen helyhez fog, fordulnia. Egy kohéziós mechanizmus kialakítása is rendkívül fontos, hogy közös akciókat lehessen végrehajtani az adatvédelmi hatóságok körében, és hogy a szankciókat is egységesítsük, és ez a rendelet, ez arra is lehetőséget fog adni, hogy az adatvédelemmel és a magán szférára, például Privacy by Design területén új lehetőségeket hozzon létre. Ez azt jelenti, hogy amikor új formák alakulnak ki az interneten, Privacy Impact Assessment biztosítaná azt, hogy a magán szférában ne lehessen behatolni majd ezekkel a jövőben kialakuló eszközökkel sem. Tehát itt nagyon fontos, a vizsgálatunk azt mutatta, hogy a törvényszövegét javítanunk kell, hozzá kell igazítanunk az új kihívásokhoz. Rendkívül fontos, hogy világos és kifejező erejű szöveg alakuljon ki a munka során, tehát ne keletkezhessenek szürke tartományok, hanem teljesen világos és érthető legyen mindenki számára. Tehát ne alakulhassanak ki kiskapuk, illetve e, zsákutcák, amik viszont akár a piacot akadályoznák, a gazdasági életet abban, hogy tovább fejlődjenek, vagy akár a polgárainkat abban, hogy élhessenek jogaikkal. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az adatcse csere és az adatok felhasználása a nemzeti eh, hatóságok részéről, vagy akár eh, határon átnyúló módon az Európai Unió tagállamai között, illetve akár az adatok átadása harmadik országok számára, ez is ebbe a körbe tartozik. Tehát e, szeretnénk a jelenlegi irányelvet e, megújítani, felcserélni új irányelvel, felcserélni, ami egyébként az Európai Unió tagállamai közötti adatcserére, illetve harmadik államoknak történő adatátadás szabályozó jelen pillanatban. A jelenlegi keret átdolgozása, felújítása azért vált szükségesé, mert a Lisszaboni szerződés különböző kötelezettségeket is előírt az adatvédelem és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek terén, amely az Európai Unió minden tagállamára és a rendőri és belügyi együttműködés területén is kihatnak, és természetesen itt erősíteni szeretnénk az érintett hatóságok együttműködését is. Ez az irányelv technikai szinten már szeptemberben ellenőrzése vizsgálatra került, és ezt a munkát azonban még a következő hónapok során folytatni fogjuk az elnökségünk alatt. Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak még nehézségek az irányelvvel kapcsolatban, de tovább igyekszünk ezeket a technikai jellegű nehézségeket megszüntetni. A tanácsban ezek már megvitatásra kerültek, és vannak egyébként általános jellegű agályok is a munkával kapcsolatban, de mi ennek ellenére szeretnénk tovább folytatni az irányelven való munkát, és megtalálni valamilyen módon az arany középutat, az nyilván az Európai Parlamenttel való együttműködésben is. A DAPIX inf- információ cserével foglalkozó adat csoportjában a tanácsnak megvitatásra kerülnek ezek a kérdések egy hatnapos konferencia területén, és meg fogják itt beszélni a rendelkezés tervezetét, illetve az irányel tervezetet is. Mindezeket az adatokat az informális belügyi tanácson, ami egyébként Nikóziában július 6-án zajlott, már szintén érintőlegesen megvitatásra kerültek. A tanácsülésen az is egész világosan elhangzott, hogy komolyan dolgozni kell ezen a dosszién, és az elnökség és barátai ülésén is megvitatásra került ez a téma. Egyébként csak, hogy ne szaporítsam itt a szót, tehát nagyon fontos az, hogy az olyan költségek például, amelyek a KKV-kat sújtják, érintik, illetve vannak más olyan akadályok és problémák is, amelyeket egyébként már Sulca úr is érintőlegesen említett minnyájunkat érintenek. És ezeket kívánjuk ö, kiküszöbölni. Tehát ö, nagyon fontos az együttműködés önökkel, hiszen a véleményünk az, hogy ez a legfontosabb kulcsa a sikernek, és mi tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Parlament a legfontosabb partnerünk, és igyekeznünk kell a lehető legjobb eredményeket közösen elérni a munkában, hiszen itt egy olyan jogi eszközt kell kidolgoznunk, ami az személyes adatok védelmét kell, hogy valóban szolgálja, az érintett személyek védelmét erősítse, és ezzel együtt erősítse a gazdasági fejlődés lehetőségét. Köszönjük szépen, eh, Luka úr. Most François Lebáj következik, a jogorvényesülési főigazgatóság főigazgatójának előadása. Köszönjük szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a bizottság nagyra értékeli a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszéd, párbeszédet, és Tudjuk, hogy több parlament hozzájárult ehhez az eszmecseréhez a válaszaival, és ezeket figyelembe fogjuk venni, mind a javaslatokat, mind a megjegyzéseket. Azt hiszem, hogy ez az eszmecsere megfelelő időben történik, hiszen már elkezdtük a tárgyalásokat és a megbeszéléseket a tanácssal és a bizottsággal, és épp ezért az önök hozzájárulása is, és a mai javaslatai nagyon értékesek számomra. Mint ahogy már hallattak az adatvédelemről ma délelőtt is sokat, és megpróbálja a bizottság mind az irányelv, mind a rendelet keretében foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen a ma délelőtti szekciónak a címe a a bizalomépítés a digitális és globális világban kifejezi mindazt, amit szeretnénk tenni, tehát az adatfeldolgozás kérdése nagyon fontos. Épp ezért az első célkiztűzés a javaslat során az volt, hogy megerősítsük az egyéni jogokat. Szeretnénk, hogyha az személyes adatokat az emberek maguk ellenőrizhetnék, és épp ezért a jog a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez, e, aztán, hogy az adatokról egy e, példányt kaphatnak, és egy más szolgáltatónak adhassák, stb. Tehát mindezek a jogok fontosak, és épp ezért átláthatósági intézkedéseket akarunk létrehozni, azért, hogy a, az emberek tudják, hogy, hogy milyen vállalat, milyen e, közszolgáltató használja fel az adataikat és szeretnénk létrehozni mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy a digitális környezetbe vetett bizalmat megerősítsük. Ennek oka az, hogy az elsősorban az állampolgárokat szeretnénk megvédeni, de azért is tesszük ezt, mert úgy, ér, úgy érezzük, hogy a vállalatok érdekében is el kell járnunk, és pedig amikor a bizalmat építjük a digitális környezet iránt. Épp ezért minden kapcsolatunkkal kap, tárgyalásokat folytattunk, és kértük, hogy e, a javaslataikban e, fogalmazzák meg e, a gondolataikat. Ugyanis a fogyasztóknak nagy része nem bízik a digitális környezetbe, és épp ezért nem vásárol az interneten keresztül, vagy nem adja meg az adatait más célokra sem. Tehát ez volt az első célkitűzés, az egyének védelme, és hogy bizalmat alakítsunk ki a digitális környezet iránt. A másik célkitűzés az egyszerűsítés volt, a jogi keretnek az egyszerűsítése, az adatvédelemről szóló jogi védelem megerősítése. Hogyha megnézzük, hogy mi történik az adatvédelemmel kapcsolatban, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen 27 különböző rendszer van, az adatok védelmére, azért mert van egy irányelv, amely persze már fontos mérföldkő volt az adatvédelem fejlődésében, de ezt az irányelvet már különböző módon ültették át, eh, ahogy ez általában szükség, ez történni szokott a irányelvek esetében. És ezért a vállalkozásoknak az életét ez nagyon megnehézíti. Tehát például, hogyha egy EU-ban működő vállalkozásról van szó, akkor tudni kell pontosan, hogy 27 módon, milyen módon ültették át a 27 tagállamban ezeket a jogszabályokat. Épp ezért szerettük volna ö, ö, racionalizálni az irányelvet. És választhattunk az eszközök között, és vannak rendeletek, amelyeket közvetlenül lehet alkalmazni, és ez akkor egy, egy törvényt akartunk ezekből létrehozni az egész unió számára. És 2,3 milliárd, 10 milliárd eurót tudunk ezzel megtakarítani a vállalkozások számára. Aztán a vállalkozások és az egyének nek csak ezzel az egységes, egyetlen adatvédelmi hatalsággal kellene kapcsolatban lenni. Ugyanakkor a, a, a tagállamokban megvannak ezek a hatások, hat, hatóságok, és nyilván az emberek a székhelyük szerinti hatósághoz fognak fordulni. Tehát itt is egyszerűsést szeretnénk elérni. Épp ezért, amikor felállítottuk ezeket az adminisztratív eszközöket, amelyek szükségesek a rendszer irányításához, szerettük volna biztosítani, hogy a KKV-kkel kapcsolatos törvények azok szintén egyszerűsek, egyszerűsítésre kerüljenek. Tudjuk, hogy a KKV-k milyen arányban részesülnek a vállalkozásokban, és szerettük volna az administratív terheket csökkenteni számukra. Láthatják a javaslatokban, hogy vannak különleges intézkedések, ahol például a KKV-knak nincsen szüksége adatvédelmi tisztviselőre nem kell olyan dokumentációt összeállítani a KKV-knek, mint amit a nagyvállalatoktól kérünk. Persze egy különbség van, ezek a KKV-k persze olyanok kell, hogy legyenek, amelyek érzékeny adatokkal foglalkoznak. Ezekre vonatkoznak ezek az administratív terhek, de a KKV-k nagy részét felszabadítjuk ezen kötelezettségek alól. A harmadik célkitűzés természetesen az volt, hogy a jövőben is felhasználható legyen ez a jogszabály. Ugyanis, hogyha elfogadunk egy jogszabályt, akkor annak olyannak kell lenni, amely kiállja az idők próbáját. Tehát nem két évre tervezünk egy jogszabályt, és majd mondjuk két év múlva, hogy megváltozott a technológia, és ezért most akkor a jogszabályt is meg kell változtatni. Ezért szeretnénk olyan jogszabályokat létrehozni, amelyek tartósak lesznek. És ezért olyan intézkedéseket javasoltunk, amely ezt biztosítaná. Az egyiket pedig már említette Schulz elnök úr, ez pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Nos, ezek az, az úgynevezett delegált aktusok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bizottság a rendelet alapján és természetesen a tanács és a parlament felügyelete alatt megmagyarázzon olyan részleteket, amelyek nincsenek benne a rendeletben. De ne kelljen ezért felülvizsgálni a rendeletet, csak megmagyarázni, világosába tenni. Épp ezért a delegált aktusoknak van egy rugalmas eleme, amelyre azért van szükség, hogyha azt akarjuk, hogy a jövőben is biztos legyen ez a jogszabály. Ezzel kapcsolatban sok rendelkezés van, de mivel kevés az idő, most áttérnék az irányelvre. Az irányelv a az adattovábbítás, a bűnöldözés kérdéseivel foglalkoznak ezen a területen. Úgy érezzük, hogy az általunk előkészített anyag jelentős előrelépést jelent a jelenlegi keret határozattal szemben, ugyanis a végrehajtás módja, a, amely a bizottságot és a bíróságot is bevonja, az egy újdonság, mert a keretegyezményben ez nem volt benne, vagy keretirányelven nem volt ez benne. Ez az irányelv szemben a keret határozattal nem csak a határon átnyúló, hanem a belföldi adatfeldolgozással is foglalkozik a különböző igazságügyi hatóságok kezében. Egyre nehezebb különbséget tenni a határokon átnyúló és a belföldi adatfeldolgozás között. És az érdekelt felek és a, konzultán, a konzultáns felek azt mondják, ők is, hogy tulajdonképpen eléggé lehetetlen feladat ez. Megpróbáljuk mind a kettőt lefedni, és harmonizálni a, az általános szabályok lehetséges korlátozását is. Ugyanis jelenleg ezek a korlátozások érthetők a végrehajtás során, de ezek különbözőek a különböző tagállamok között. Épp ezért azt szeretnénk, hogy hogy harmonizáljuk ezeket a kritériumokat, a kivételéket, amelyek korlátozzák az egyének jogait. Épp ezért érdemes megvizsgálni a különböző rendelkezéseket, amelyek az adatvédelem elvét szolgálják a bűnöldöző terület, bűnöldözési területen is. Nyilvánvalóan szükséges megtenni a, ne, a szükséges ö, ö, lépéseket és ezért tesszük ezt. Most a társ jogalkotóval konstruktív módon működünk együtt, és nagy támogatást látunk a bizottság javaslatával illetően. Persze vannak még kérdőjelek, problémák, és ezeket megvizsgáljuk majd konstruktív módon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, főigazgató asszony. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Öt darab hozzászólás érkezett be. Aztán utána hozzászólható. Az első tetete asszonytól érkezik Spanyolországból. Kettő percet kap, parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm az Európai Parlamentnek azt, hogy megszervezte ezt az ülést, melynek keretében a nemzeti parlamentek képviselői is hozzászólhatnak. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a Parlament Szakbizottságának ezért a kezdeményezésért. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon fontos aktualizálni az információkat. Egyértelműen úgy látjuk mi is, hogy az elmúlt években tényleg nagyon megnőtt az információ mennyisége, és a területeség eleve kicsit elavultnak tűnik egy olyan világban, ahol már minden interneten zajlik. Nagyon lényeges, hogy jó koordináció legyen a tagállamokban, tényleg kell valami 95-ös elf helyére, mert ott még minden nagyon darabos. Éppen ezért tényleg nagyon jó ezt az egészet felülvizsgálni. Nagyon lényeges lehet ez olyan cégek szempontjából is, amelyek az unión kívüli székhelye rendelkeznek rájuk is hatással lesznek ezek a szabályok. Itt a reform során két kettős célt kellene követni. Nagyon lényeges, hogy az egész eredményes és hatékony legyen. Tehát adjon ez a jogbiztonságot a cégeknek és védje a polgárok jogait. Másik oldalról nagyon lényeges, hogy ez tartós, fenntartható rendszer legyen. Tehát itt nem feltétlenül a technológiai innováció szükséges, mivel az nagyon gyorsan ha fölött nagyon gyorsan eljár az idő. Nikola úr is elmondta, és az ülés címében is látjuk ezt. Úgy gondoljuk, hogy itt nagyon lényeges, hogy az egész hatékony legyen. Bizonyos cikkeket, például a 17-est át kellene dolgozni. Ott ugye az a, a a törléshez való jog, az információ elfelejtéséhez, vagy a feledésbe merüléshez való jogról van szó. illetve a felelőssége kérdéseket is tiszteletben kell tartani. Úgy gondoljuk, hogy az itt szereplő megfogalmazás nem igazán világos. Azok, akik ezzel a témával foglalkoznak, a szakértők, ők nem csak tényleg az adatok védelmében érdekeltek, hanem a szellemi tulajdonjogok védelmében is. Aztán a mai világban ugye, gazdasági, pénzügyi válságot látunk, e tekintetben nagyon lényeges, hogy tényleg legyen egy demokratikus erőd. Nagyon lényeges tehát, hogy megfelelő delegált jogi aktusok kerüljenek kidolgozásra, végrehajtási aktusok, és ugye ezek nem ugyanazok, nem ugyanolyan hatással bírnak. Éppen ezért talán jobb lenne delegált aktusokat alkalmazni. Elnök, köszönöm. Következő olasz képviselőnek adok szót. Igen, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, üdvözöljük tehát ezt az új kidolgozásra kerülő keretet. Úgy gondoljuk, hogy a jogi együttműködésben, a hatósági együttműködésben tényleg szükség van előrelépésre, tekintetben vannak törekvések, ezt üdvözöljük. Ez olyan normákat, szabályokat dolgoz ki ez az új rendszer, ami tényleg a biztonságot növeli, ez mindenképpen üdvözlendő. Van azonban kritika is ezzel kapcsolatban, pedig a szubszidiaritás elve kapcsán. A felvetett témák az egyes országok alkotmányaival függenek össze, éppen ezért ezt tényleg meg kell vitatni, meg kell nézni. Ebből kifolyólag, ugye mivel különbségek vannak a tagállamok között, ezért az uniós mérce egy kicsit alacsonyabb, mint néhány tagállamban, amit látunk. Aztán, ami a szubszidiaritás elvét illeti, 87-es cikken kerül, cikken keresztül történik itt beavatkozás, fennáll a veszélye tehát annak, hogy bizonyos dolgokat kihelyeznek az unión kívülre. Aztán az 51-es cikk, ez az egyablakos rendszer ennek értelmében a polgárnak már lehet, hogy nincs lehetősége arra, hogy egy nemzeti hatósághoz forduljon. Tehát, mint már mondottam, vannak bírálatok, de mindenképpen pozitív az, hogy rendelet kerül kialakításra de nagyon lényeges, hogy kellő pontossággal, gondossággal legyen ez az egész kialakítva. Gondolok itt a 17-es és a 21-es cikkekre. Mindez a személyes adatokra vonatkozik. Köszönöm. A lengyel parlament részéről adok szót egyszer Kalisz úrnak. Kettő perc, Kalisz úr. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenek előtt gratulálni szeretnék az Európai Bizottságnak a kezdeményezésért, és köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy megszervezték ezt a rendezvényt. Lengyelországban ezt mindenképpen támogatjuk, hiszen nagyon lényeges, hogy modern, korszerű adatvédelmi keret álljon rendelkezésre. Vannak azonban hiányosságok az Európai Bizottság javaslatában. Ott, ahol delegált aktusokat készítenek el, annak tényleg oka kell, hogy legyen, ott arra, tényleg arra kell, hogy szükség legyen. Véleményem szerint ilyen meghatalmazáson alapuló jogi aktusból jelenleg túl sok van. Ez ahhoz eszköz csak, hogy megkerüljék az Európai Parlamentet. Nagyon pontatlan a megszövegezés. Aztán beszéltünk a 17-es cikkről, a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogról, ugye, egész röviden. internetes összefüggésben a digitális korban, amikor különböző linkeket meg lehet teremteni másodpercek alatt, vagy másodpercek tört része alatt egy egyes hivatkozások a szövegben ehhez képest nagyon elavultnak tűnnek, például a harmadik fél aztán hivatkoznak a kettes fejezetre, ahol ott szakaszokra osztják a szöveget, kettes fejezetből van vagy 13, szóval eléggé slampos a megszövegezés. Aztán, ami a szolgáltatókat illeti, akik az unión kívül tevékenykednek, az is egész pontos, valamint a nyelvi megfogalmazások, tehát hogy ez most határozott idejűek nem, és így tovább. Aztán nemzetközi szerződésekkel is gond van, gond lehet, hiszen bizonyos szomszédaink, például a Fehér Oroszország, az adatokat egy totalitárius rendszer támogatásához használják fel. Ezt is látnunk kell. Lengyel részről azt kell, hogy mondjam tehát, hogy sok munkára van itt szükség. Jó, akkor most európai parlamenti képviselő következők. Trikaletes. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm az itt megjelent referenseket. Üdvözlöm a miniszter urat és a ciprusi elnökség részéről jelenlévő igazságügyi minisztert is. Hogyha arra gondolunk, hogy milyen tényeket hallottunk Nikolau úrtól, akkor tudjuk, hogy a jogi keret átdolgozása azért egy nagyon is aktuális kérdés, hiszen minnyáján használjuk az internetet, a online banking, smartphone és egyéb más célokra. Tehát gyakorlatilag, hogy ez e, Pontosan azért, mert ez egy ilyen aktuális téma, egy kicsit, mintha lassúnak érezném a tempót, hogy haladunk ebben a témakörben. Mi az Európai Parlament részéről azt szeretnénk, hogy egy világos jogi keretet kapjon ez a fontos kérdés, és ennek ellenére itt úgy tűnik, hogy egy rendelet fog születni, és egy irányelv, amit tulajdonképpen fragmentáltá fogja tenni ezt a témakört, és ez bizonyos lyukakhoz és kis, kiskapukhoz fog vezetni. Tehát én azt gondolom, hogy ez így gyakorlatilag kivételeket fog eredményezni, és ezért nehéz lesz majd az adatvédelem területét egy nagy témakörként nyomon követni. Tehát holott itt nagyon fontos jogi személyiség, jogi érdekek és egyéb más fontos kérdések kötődnek ehhez. De hát hogyan akarjuk erősíteni a bizalmat, amit pontosan e- erről beszélünk, hogyha nem teremtjük meg az egészen szoros és világos jogi kereteket? hogyha ilyen különböző jogi eszközök mellett döntünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a bűnüldözési hatóságok számára eléggé alacsonyak a, azok az előírások, amelyeket be kell tartaniuk, hiszen őnekik gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egyre nagyobb hozzáférésre lesz szükségük az adat, adatok, adatbankok területén, amelyeket viszont magánjogi cégek fognak üzemeltetni. Tehát, de hát ez most egy másik kérdés. A tanács hogyan látja ezt a kérdést, tehát a fragmentálódását a jogi keretnek, és mikor számíthatunk konkrét előrelépésre? Netherlands, the uh, Tweede Kamer, second house of the Dutch holland uh, parlament képviselője következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Geszthoizan asszony eh, vagyok. A kérdésem, mert talán eh, François Lebály asszony tudná legjobban megválaszolni. Miért a KKV-knál húzzuk meg a határt, hanem, és nem bizonyos adathalmaznál. Hiszen nyilvánvaló, hogy mindenki meg szeretné megvédeni a KKV-kat attól, hogy túl sok problémát jelentsen nekik a törvénynek való megfelelés, de ne a KKV-k méretét határozzuk meg, hiszen lehet, hogy van tíz alkalmazottal dolgozó KKV, ahol milliónyi adattal foglalkoznak. Tehát miért nem inkább az adathalmaz, az adatok száma lesz a meghatározó? Köszönöm szépen. Megint csak a lengyel parlamentből Andrei Galazsevski néhány percben. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék hozzászólni ahhoz, amit a kollégám mondott az igazságügyi bizottság részéről. Ezeket a dokumentumokat témakat megvizsgáltuk konzultációk keretében Lengyelországban. A parlamenti képviselők, a vállalkozások képviselői és a szakértők beszéltek róluk. Kalis úrhoz szeretnék egy kiegészítést fűzni. Támogatjuk az egyablakos ügyintézésnek a gondolatát, akár csak az olasz kolléga mondta. Szerintünk ez egy jó gondolat, és véleményünk szerint a globalizált világban a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog nehezen végrehajtható, hiszen az információ előre nem látható módokon is terjedhet. Tehát először a gyakorlatban kellene megtapasztalni, hogy hogyan működik ez. De én szerintem ezt nehéz lesz garantálni. A vállalkozások úgy látják, hogy nincsenek e, az érzékeny egészségügyi adatokkal kapcsolatos e, kérdések megoldására. Az e, bizottság javaslata igazából nem foglalkozik ezeknek a megvédésével. Épp ezért azt szeretném, hogy a főigazgató fejtse ki véleményét, az a kapcsolatban, hogy ez a rengeteg delegált aktus, és eléggé homályos voltuk, mit jelent számunkra. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Voltak kérdések, és tudom, hogy nem könnyű betartani a hozzászólási időt, de van még néhány percünk, hogy a e- szakértők megválaszolják ezeket a kérdéseket. Tehát abban a sorrendben szeretném folytatni, ahogy az előadások is voltak, talán három-négy percben, ha válaszolnának rá. Tehát akkor Nikolaj úr következik először. Köszönöm szépen. Akkor az első kérdéssel kezdem, amit feltettek a spanyol hozzászóló hölgy, mégpedig a választók jogaival kapcsolatban. Tehát egy hatékony törvényhozás, világos törvényhozás, ami bizalmat teremt a választókban a törvények iránt, hát azt gondolom, hogy csak az lehet valóban sikeres. Tehát, hogyha olyan jogokat rögzítünk, például a hozzáférés, a e, módosítás, a törlés, a feledésbe merülés, ez e, fűződő jogok. Hát én azt hiszem, hogy ezek nehéz technikai kérdések, és e, nehéz lesz megoldani, de én azt gondolom, hogy már létezik olyan technikai eszköz, ami erre lehetőséget ad. A törlés nagyon fontos, és kérdése, de az átadás is nagyon fontos, adatátadás, illetve az, hogy ellenőrző hatóságokat lehessen felhívni, az adatfeldolgozás terén. És azt gondolom, hogy ezek azok a fontos mérföldkövek, amelyek növelni fogják a bizalmat a polgárainkban ez iránt a törvényi szabályozás iránt, és ehhez mind a 27 tagállamban élő polgárok hozzá tudnak majd férni. Kafi Bidis úr által feltett kérdése kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon is szükséges és aktuális ez a kérdés. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, amikor emberi jogokról van szó, amikor ezeket védeni kívánjuk törvényhozással, hát akkor azt gondolom, Gondolom, ezek a törvényhozás leges legnehezebb feladatai, amikor az emberi jogok védelméről van szó és az erre vonatkozó eszköztára. Tehát, hogyha ezeket a jogokat védeni kívánjuk, illetve bizonyos formában korlátozni szeretnénk annak érdekében, hogy az egyensúlyt megőrizzük, hát ez csak úgy működik, hogyha egy ilyen párbeszédet folytatunk, mint ahogy ezt a mai napon is tesszük, és ez vezet el bennünket majd arra a pontra, amikor azt mondhatjuk, hogy igen, ez egy hatékony e, megoldás lehet törvényhozási szempontból, mert valamennyi polgárunk javát szolgálja. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos érdekek mozognak nyilván sok forog kockán, tehát ezért azért ezt mind figyelembe kell venni a jó megoldás megtalálása érdekében. A felhatalmazások kérdésében ugye nagyon sok ilyen létezik. Mi Ciprusban foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, és ezt a szabályozást felül kell vizsgálnunk, át kell dolgoznunk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hiszen hogyha ilyen meghatalmazások kiadásra kerülnek, akkor ezekkel kapcsolatban bizonyos korlátozásokat kell elhelyeznünk már a rendeletben. Tehát de ezen viszont meg nem szabad utána túlhaladnunk. Tehát én azt gondolom, hogy mi jogászok ebben egyetértünk, hogy ez így nagyon fontos lenne megtalálni ezt a pontot, mert különben annak már nem lenne értelme. Köszönöm. Luka! Köszönjük szépen, Nikolaj úr, most pedig Luka miniszter úr kap szót. Köszönöm szépen, és én Nikolau úr által elmondottak utolsó pontjához csatlakoznék. Én azt hiszem, hogy ez minden tagállamot egyaránt foglalkoztat ez a kérdés, hiszen ezeket az agályait a tagállamoknak komolyan kell vennünk, és már júliusban az informális tanácsülésen július 23-án, 24-én Nikóziában már megvitattuk, és akkor született egy olyan forgatókönyv irányelv, hogy ezeket az eljárásokat számszerűen kell tudni csökkenteni. Tehát akkor akkoriban, a, tehát júliusban az volt a tagállamok álláspontja, hogy túl számszerűen túl sok ilyen vonalon fut ez a törvényhozási folyamat. A 17-es cikkre, hadd térjek rá, ezzel kapcsolatban egészen praktikus jellegű problémáink vannak, ugyanis de azért vegyük figyelembe, hogy ez még csak egy első lépés az ellenőrzés keretében. Tehát ez az első ilyen szövegtervezet. Még időre van szükségünk, és jó szándékra minden résztvevő részéről. Én nem hiszem, hogy, lehető, hogy lehetetlen lenne jó megoldást találni, meg fogjuk tudni oldani ezt a nagyon fontos problémát. És uh, Lividis uh, um, úr által elmondottakat, tehát, hogy irányelv vagy uh, rendelet, illetve hogy mind a kettő. És miért? Hát azért kellene ezek, ezt a két dolgot elhatárolni, mert ez a két kezdeményezés kéz a kézben halad előre. És uh, itt már nagyon sok cikkelt megvitattunk az elmúlt két-két és fél hónapban, és uh, az irányelv egyes cikkeit már vizsgáltnak vetettük alá, és megállapítottuk, ennek alapján, hogy a meglévő törvények, törvényi keretek 27 külön eltérő 27 tagállami törvényhozás eredményeztek, és ez nem hatékony. És ezt egy rendelet segítségével kívánjuk eh, kiküszöbölni, mert ez eh, nem annyira ad rugalmasságot, tehát nem engedi meg a tagállamoknak, hogy különböző nemzeti kivételekkel éljenek. Hát persze, hogy ez problémákat is felvet, de hát éppen ezért vagyunk itt, hogy közösen, együtt, minden résztvevő érintett együttműködésével, bizottság, parlament, tanács közreműködésével közösen megbeszéljük a vállalatokkal is, természetesen a piac résztvevőivel is, és az elnökség ezt is megteszi, tehát mi bekérjük a véleményeit a piaci részvevőknek is, tehát én nem hiszem, hogy ez itt időhúzás lenne, hanem nagyon is a törvényhozás fontos szakaszáról beszélhetünk, tehát ezt nem csiethetjük el egész egyszerűen. És éppen ezért igyekszünk jó munkát végezni, és ezt majd így egy jó állapotban átadni az ír elnökségnek, hogy minél jobb megoldást sikerüljön elérni. Az irányelvvel kapcsolatban pedig, igen, tehát itt a a rendőri és belügyi együttműködés körében az adatvédelem is érintett különböző bűnüldözési esetekben ebben a csomagban, és hát ezért hatóságainknak a kezét nem szabad megkötnünk teljesen, tehát itt azért bizony sok rugalmasságot kell biztosítani, és azt szeretnénk, hogy az egyensúly a személyes a személyi adatvédelemre való joga és a hatékony bűnüldözés közötti egyensúlyt is szeretnénk itt a törvény keretében megőrizni. Igen, tehát elnök úr, azt gondolom, hogy hogy megválaszoltam, talán még volt egy általános állásfoglalás is, amivel kapcsolatban még talán egy valamit zárásként hadd mondjak el részemről. Nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos az együttműködés közöttünk, tehát a tanács, a bizottság és a parlament közötti együttműködés az, ami garantálhatja a jó megoldást. Köszönjük szépen, Luka úr! Végül pedig François Lebája asszony, a bizottság részéről főigazgató. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány kérdésre szeretnék válaszolni eh, azokra, amelyeket még nem válaszoltak meg az előttem szólók. Aletrini asszony a szubszidertást említette. Itt csak az, arra szeretnék rámutatni, hogy a karta 8. cikke szerint ugyanolyan adatvédelmi, adatvédelmi szintet kell biztosítani, mint a, a nyelvnak, a, a, mint a IOMS-nek a 16-os cikkében. Allegrini asszony azt is mondta, hogy sajnálja, hogy az állampolgárok már nem fordulhatnak az adatvédelmi eh, hatóságokhoz, a nemzeti hatóságokhoz. De szerintem nem így van. Ugyanis az állampolgár mindig a saját adatvédelmi hatóságához fordulhat, és a nemzeti adatvédelmi hatóságok fognak kapcsolatba lépni azzal az adatvédelmi hatósággal, amely az esettel kapcsolatban felelős. De ez fontos, hogy ezt lehetővé tegyék, hiszen számunkra fontos volt, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság közel maradt továbbra is az állampolgárokhoz. Getalten asszony, Gesthuizen asszony a KKV-kkel kapcsolatban említette a kritérium számot, tehát a miért 350. Azért, mert 250, mert ez egy egyszerű definíció, amit mindenki el tud fogadni, és ez az alapja mindazon intézkedéseknek és rendeleteknek, amelyekre szükségünk van. Tehát elvi szempontból ezek a kkv nem alanyai a követelményeknek, tehát nekik nem kell teljesíteni ezeket a követelményeket, amiket másoknak kell. Persze a rendeletet tiszteletben kell tartaniuk. De megvizsgáltuk a kockázati tényezőket, és ön is rámutatott, hogy lehet kicsi KKV egy vállalkozás, de ugyanakkor nagyon sok adatot dolgozhatnak fel, és köztük bizalmas adatokat is. Tehát most egy olyan rendelet áll rendelkezésre, amely kivételt is megfogalmazott, tehát, hogy azok a kis vállalkozások, amelyek bizalmas adatokkal foglalkoznak, szintén alanyai lesznek ezeknek a védelmi intézkedéseknek, mint a hatásvizsgálat, mint az adatvédelmi tisztviselőnek a szükségessége. Ugyanis hát adatvédelem a fő tevékenységük. Kalis úr azt mondták, hogy sloppy language az ön megfogalmazására, tehát eléggé slampos megfogalmazás. Én talán ezt inkább egy lazábban megfogalmazott módnak jelezném. Tehát valóban pontosítani kell ezeket, és ezt a munkát végezzük most, pontosan azért, hogy a, azokat az embereket, akik olvassák a rendeleteknek, olvassák ezeket a e, rendeleteket, azokat megnyugtassuk, hogy mi észszerű dolgot e, javaslunk, nem kell mindig a sötét oldalát nézni a dolgoknak. Persze azért e, világosabbá kell tenni ezeket a kérdéseket, és az önök javaslatai alapján meg is tesszük majd ezt. Az adatok továbbítása a harmadik országokba, a Legrini asszony említette ezt. Megpróbáltuk ezt is egyszerűsíteni, de ugyanakkor a védelmet is említettük. Tehát amikor azt látják, hogy harmadik országokba akarnak adatokat továbbítani, akkor kell először a megfelelési eljárásnak kell megfelelni. Ezt is egyszerűsítettük az olyan vállalkozások számára, amelyek nek garanciákat kell bizonyos szerződésekkel kapcsolatban vállalni. Tehát vannak különböző lehetőségek az adattovábbítással kapcsolatban, de ugyanakkor a védelem magas szintű megtartásával. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Löbály asszonynak, Nikolau és Luka uraknak és Schulz elnök úrnak, hogy az első szekcióban részt veszek, és köszönjük a résztvevőknek is. Hát az időt nehéznek tűnt betartani, de mégiscsak időben végeztünk, és akkor kezdhetjük a második szekciót, és ezt kollégánk Jan Philip Albrecht fogja elnökölni, a, aki a rendelettel a kapcsolatban a LIBE előadó. Ez az Európai Parlamentnek a polgári jogokkal, igazságszolgáltatással és belügyi kérdésekkel foglalkozó szakbizottságában. Ez a második szekció 12.30-ig tart, utána ebédszünet lesz, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy Vivian Redding alelnök asszony, aki az alapjogi és igazságügyi biztos fogja megnyitni a délutáni szekciót, pontosan három órakor. Köszönöm mindazoknak, akik el akarnak menni, és most akkor a második panel fog ide felülni. Dear ladies and gentlemen, I... Hölgyeim és uraim, folytatni szeretnénk. Welcome everybody to the... Köszöntök mindenkit a második ülésszakon. Örülök, hogy ennyien vannak itt. Az idő szalad, nekünk is haladni kell. 12.30-ig van időnk. Nos, tehát 12.30-ig tart az ülésszak. Arra emlékeztetnék mindenkit, amit az elnök is mondott az elején, hogy minden nyelven biztosítunk tolmácsolást, tehát mindenki felszólalhat a saját anyanyelvén, és hallgathatja is a tolmácsolást azon a nyelven. Öt előadó van a második ülésszakra, a harmonizált és megerősített adatvédelmi jogok és elvek az összekapcsolt világ érdekében. Erre koncentrálunk tehát, ezekre a témákra, a többen meg kívánják osztani véleményüket, és természetesen a vendégeknek is lehetőségeket, lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Úgy gondolom, hogy sokan akarnak is kérdéseket feltenni, de és akarom én elhúzni az időt. Előadóként van lehetőségem erről ételeget beszélni. Úgy egyébként így a vendégeinknek, vendégeinknek adok szót. Jobbomom, tehát az önök balján, Marietta Karamanli van. Ő a francia nemzetgyűlés európai ügyekkel foglalkozó bizottságának a elnöke aztán Gerrit Hornung, szélen a Passaui Egyetem részéről, Balomon, John Gurney, Microsoft Europe adatvédelmi igazgatója, mellette Nuria Rodriguez, vezető jogi tisztviselő az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetnél, aztán Simon Davis a London School of Economics részéről. Köszöntök tehát mindenkit, 8-10 percben kérem tartsák meg bevezető előadásukat. Marietta Caravanli következik, öné a szó. Köszönjük szépen, eh, előadó úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A személyes adatok védelmével foglalkozó irányelv és rendelet, amelyet az Európai Bizottság tavaly januárban készített elő, jelentős. Ugyanis egyszerre az, a, a polgárok alapjogaival és a mindennapi jogokkal, de ugyanakkor a vállalkozások és a különböző igazgatási szerveknek a jogaival is foglalkozik. Az nyolcas cikk az alapjogi kartában foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ennek az e, e, Lisszaboni szerződés adott kötelező érvényt, és az 16-os EUMS cikk is foglalkozik ezzel. Mint ahogy hallottuk korábban is, megváltoztat az adat, az életmódunkat, és ezért a tagállamoknak alkalmazkodni kell ehhez a forradalomhoz. Nézzük például a közösségi hálóknak az elterjését, a cloud computing, a bizalmas adatoknak a kezelése, mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznak kell. Ezért az Európai Parlament egy rendelet tervezetet szeretne harmonizálni, és ebben harmonizálni a jogokat, és közvetlen alkalmazásokat szeretne, és az irányelv, amelyet a nemzet, nemzeti jogszabályokba átültettek, nem biztosítja ezt ugyanis. Ugyanis épp ezért vannak a tagállamok között jogi különbségek. Tehát harmonizálni kell nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Épp ezért a rendelet tervezet jelentős előrelépéseket jelent, és a az európai adatvédelemnek ez egy jelentős lépése. Az új jogoknak a javaslata, tehát a az adatok hordozgatottsága, a személyes adatok tárolásának megszüntetésének ez való jog, ezek mind jelentős előrelépések. Ezeket a jogokat tiszteletben kell tartani, és a megszüntetéshez való jog a 17-es cikkben van a rendelettervezetben, és azt jelenti, hogy az adatkezelőtől követelheti a személy az, hogy megszüntessék a jogaikat, jogai tárolását, és hogyha például gyerekkorában történt ez, akkor a felnőtt korában ezt igenis kötelez vele közölni, tehát az adatkezelőknek ezek a felelősségei fennállnak. Ezek legitim, jogos elvárások, és az európai jogalkotónak ezekre válaszolni kell. Egy olyan megszüntetéshez való jogot kell létrehozni, amely tényleg működni fog, amelyeket világosan lehet azonosítani, de jelenleg ez még ebben a tervezetben nem így van. Az Európai Adatvédelmi Biztos 2012-es március 7-i véleményében azt mondta, hogy a 17-es cikk, cikket ennek megfelelően kell kialakítani, tehát hogy ez a megszüntetéshez való jog benne legyen. Ez a, a személy az adatkezelőtől e, egy strukturált formában megkaphatja az adatainak a e, listáját. Ez egy nagyon fontos e, jog, de ezt még pontosítani kell. A szöveg az csak a beleegyezéssel vagy szerződéssel kapcsolatos adatokról szól, de szólni kell még például a szellemi tulajdonjogokkal és más kérdésekkel. Most akkor nézzük a meglévő jogok megerősítését. Ez is a jogszabálynak a javítását célozza meg, tehát a tájékoztatáshoz való jog a hozzáférési jog, az adatokhoz való jog, és a, az adatkezelési jogok, azok visszaállítanák az egyensúlyt az európai polgárok számára, tehát a személyes adatai kezelésében. Az adat kezelőnek világos nyelven kell kommunikálni mindezeket az adatalanyjal, és hogyha Eh, az adatokat egy másik címzetnek eh, továbbíthatják, akkor ebbe bele kell egyeznie a személynek is. Eh, tehát explicit szabály és szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezés szükséges ehhez ugyanis per definíciónom aktív részvételére van szükség a, az adat alanynak. És ezt a beleagyázást gyerekekkel kapcsolatban egy, a szülő vagy pedig egy gyám adhatja csak. Tehát a, ezt a jogot könnyebben kell, hogy gyakorolhassák az állampolgárok, és a, a profilozásnak a kérdését is keretbe foglalják. Harmadszor az jogoknak a garanciájával kapcsolatban a reform elsősorban felelőssé akarja tenni az adatkezelőt. Ez egy jó megoldás. Be kell jelentenie, hogyha megsértik az adatokat, és rendszeresen be kell jelenteni ezeket, nyilatkozni kell, és az érzékeny adatoknak a kezeléséről is nyilatkoznia kell. Ezen kívül védni, jobban védeni kell az adatokat. Vannak további kötelezettségek is, amelyeket a 12-es cikknek megfelelően az adóalanyt tájékoztatni kell az adatkezelőnek az adatairól, a szerződésnek a feltételeiről, vagy akár szerződés, akár szerződés előtti intézkedésekkel kapcsolatban. Aztán a panasz benyújtásának az adataival kapcsolatban, és a és más ilyen biztonsági kérdésekről. Ezen kívül a rendelet tervezet az adatok átlátható védelmét kell, hogy biztosítsa, és könnyen hozzáférhetőnek kell tenni ezeket. A bevált gyakorlatokat pedig terjeszteni kell a vállalatok között és az igazgató szervek között. A nemzeti ellenőrző és az európai ellenőrző szerveknek kell biztosítani ezeket az új jogokat, és a nemzeti e, e, ellenőrző hatóságok harmonizálják és megerősítik ezeket a jogokat, és a függetlenséget is biztosítják. Ezen kívül a különböző közhatóságoknak a jogait is biztosítani kell. A nemzeti hatóságoknak a e, a jogait abban fogalmazzák meg, hogy, hogy ha aggályaik vannak, akkor azokat megfogalmazhassák egyelőre a hatóságok között nincsen megfelelő együttműködés. Szükség van egy olyan kísérleti e, megoldásra, hogyha például panasz van e, a nemzeti hatóság részéről egy e, állampolgárral szemben, akkor a megfelelő ellenőrzést is lefolytathassa. Hogyha több állam van ér, érintve, akkor e, a fő hatóság e, végezheti el ezt az ellenőrzést, és kiértékelik a különböző alternatívákat, és kiválasztják azt, amelyik leghatékonyabb az állampolgár e, számára. Végül pedig két megjegyzésem lenne még a tényleges és harmonizált jogokkal kapcsolatban. Tulajdonképpen a, sokszor emlegettük a delegált aktusokat, tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a bizottsághoz való fordulás esetében, hiszen a reform tulajdonképpen ebből a szempontból felaprózódott, és a bizottság épp ezért e, két reformot 95-ben és 2008-ban e, foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, de az Európai Adatvédelmi e, Biztos ezeket erősen kritizálta. Tehát ezért a reformra szükség van, és hogyha a két szöveggel kapcsolatban nem összehangoltan végzik el a munkát, akkor ezt a kérdést nem fogják megoldani. Tehát épp ezért sürgés ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Az utolsó kérdés az, hogy sem az Európolra, sem az Eurojustra, sem más európai intézményekre ezek Eh, az igazságügyi együttműködés területén eh, nem, eh, ne vonatkozna, épp ezért a következetesség az európai keretben nem lenne meg. Ugyanakkor mégiscsak bizonyos területeken előreléptünk, persze vannak még lényeges kérdések, amelyekkel foglalkozni kell a bizottságban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Thank you. Köszönöm A tolmácsok levegő után kapkodnak ezután, a tempó után. Tudom, hogy az újdonság elejével hat itt első alkalommal hozzászólni, de egy kicsit talán lassítsunk le mégis, hogy követhető legyen az egész. Gerit Haranunk következik, közjogi információs technológiai, jogi, információs jogi mm, szakértő, és ő volt az első szakértő, aki hozzászólt a bizottsági javaslatokhoz, őnél szó tehát. Sajnos én is elég gyorsan beszélek, ezt tudják rólam. Köszönöm, és köszönöm a bizottságnak ezt a javaslatot nagyon sok értékes, jó elemet tartalmaz mindez. Most azonban mégiscsak azokra koncentrálok, amelyek talán javítást igényelnek. Az új elemekre kívánok tehát koncentrálni, nem a már meglévőkre. Az egyik a profilozással kapcsolatos elemek, ez egy új dolog, az, hogy egy szeméről elég sok adat hozzáférhet. Ez a rendelkezés tehát új, de talán annyira mégsem, mivel a 20-as cikk korlátoz ezeket a lehetőségeket, nem csak a profilozást, de nem a magát a profilozást koncentrálja, hanem az ezt követő intézkedéseket. Ezt szerintem módosítani kellene, mivel maga a profilozás problémás szerintem. Aztán a hozzájárulás egyetértéshez való jog, ami vitatott kérdés, hiszen ugye az adatalany és az ellenőrző között itt is meg kell teremteni az egyensúlyt, ezzel kapcsolatban van egy előrelépés, ezt meg kell tartani a javaslatban, de konkretizálni kellene azt, hogy milyen esetekben kell módosítani ezen az egyensúlyon. A 34-es preambulum bekezdés munkahelyre hivatkozik, de más eseteket is ki kell jelölni, monopóliumok helyzete, stb. Az adatalany jogai véleményem szerint ezek az új technológiákkal a, magányát az való jog, az való jog területén még javítani lehetne. valószínűleg észrevették, hogy az anonimizálásról és a pseudonimok bevezetéséről nincsen szó. Itt vannak bizonyos határértékek, amelyek nagyon hasznosak, de úgy gondolom, hogy a rendeletben nem csak ilyen homályos kötelezettséget kell megfogalmazni, hogy ugye ösztönözni kell ezeket az eszközöket, hanem hát igenis konkrét rendelkezésekre van szükség azzal kapcsolatban, hogy ki adja ki ezeket az értékeket, hogyan kell ezt elvégezni, milyen kritériumok irányadóak, és mik ennek a jogi következményei. Mindez ugyanis hiányzik. Német szempontból elmondhatom, hogy mindezek körül vitatkoztunk már, elég sokat nemzeti jogszabályt akartunk kidolgozni erről, és az, hogy ez megbukott, annak az egyik oka az volt, hogy a parlamenti képviselők nem tudtak ebben megállapodni. Tehát szerintem ezt nem szabad teljesen a bizottságra hagyni, hogy szabályokat fogalmazzon meg ezzel kapcsolatban. Végrehajtási problémák merülnek itt még fel ezzel is, ezekkel a mechanizmusokkal is foglalkozni kell. A tanácsadó testületek is nagyon fontos szerepet játszanak, és véleményem szerint konzisztensen kell eljárni. A javaslat arra kényszeríti a tagállamokat, hogy a hatóságaiknak teljes függetlenséget biztosítsanak. Európai szinten azonban egy intézmény, ugye a bizottság mondhatja ki a végső szót, és ez nem igazán nevezhető független felügyeletnek, szerintem ezt módosítani kellene. Aztán nézzük akkor a két új jogot, az egyik az adatok hordozhatósága, tehát hogy az egyik ellenőrző szervtől átmennek az adatok a másikhoz. Szerintem ez egy mindenképpen előre, ez mindenképpen előre lépés. De a szociális hálózatok esetében ez nehéz, tehát hogy mondjuk a Facebookról átviszik ezt az adatokat, átadnak egy másikra, de ott már eh, nincsenek meg ezek az előzési feltételek, szóval itt nem csak a hordozhatósággal kell foglalkozni, hanem az interoperabilitással és a szolgálatok közötti kommunikációval is, ezek nem csak adatvédelmi kérdések természetesen. Aztán, ami a hírhet eh, jogot illeti, ugye a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogot mi ez tulajdonképpen, milyen kötelezettségek vannak. Itt azokat tájékoztatni kell, tehát akik feldolgozzák az adatokat, hogyha az első szednek, hogy törölni kell ezt az adatot, akkor az összes többi elemző tájékoztatnia kell erről, melynek értelmében az adatalany töröltetni szeretné ezeket. De hogy van erre lehetőség? Az amely nyilvánosságra azt ezeket az adatokat, az nem tudja, hogy milyen más harmadik felek dolgozták ezt fel. Ugye ez abból következik, hogy nyilvánosságra kerültek ezek az adatok. Aztán a, a tájékoztatáshoz való jog itt a sajtószabadság, szólásszabadság versus személyiségi jogok területén kell rendet tenni. A bizottság itt egy eljárási kötelezettséget kíván megoldani, de véleményem szerint a valós probléma a 80. cikkben áll, ahol is kivételek és derogációk vannak sajtószabadság, szólásszabadság területén. Mind a kettő nem működhet azonban, nem lehet ez az európai elfeledéshez való jog, illetve nemzeti ö, szólásszabadsági jogok egyszerre, hiszen tehát itt az emlékezéshez, a valamire való emlékezéshez és a valami elfelejtéshez való jogot kell, hogy összhangba hozni. Aztán milyen alapelvek húzódnak meg e mögött az egész mögött az irányelvben. Ugye a jelen irányelvre támogat, támaszkodunk itt főleg. A jogalapot mindenképpen meg kell tartani, nem szabad úgy különbséget tenni, hogy valamit mondjuk kevésbé fontosnak minősítünk. hogyha tehát vannak olyan kérdések, amelyekről az adatvédelmi keretben kell tölteni, dönteni, nem pedig a, az alkalmazhatóság hozzáférhetőség területén. tehát gyakran azt mondják, hogy valami jogszerű, hogyha szükséges a közérdek szempontjából. A 6.3. 6. cikk 3. bekezdésétől eltekintve nincs más követelmény a tagállamokra nézve, nézve. Itt azonban meg kell határozni, mi az a feladat, illetve mi az a közérdek, ami ugye itt a definícióban szerepelt. Volt egy példa, amit megvitathatnánk, ez összefoglalomban szerepel. Gondoljunk az útlevél vagy lakcím nyilvántartása nemzeti szinten. Itt mi az a feladat, amivel a tagállam szabályozhat? csak bizonyos széles célokat határozhatnak meg, tehát hogy mondjuk, útlevő nyilvántartást vezetnek be, vagy vannak más lehetőségek részletes szabályok meghatározására, tehát hogy milyen adatok begyűjtésére van szükség, mennyi időre tárolják ezeket, milyen feladata van a más magánfeleknek, illetve közszférának, Gondolom tehát, hogy ezeket a pontokat tisztázni kellene még a jogszabály alkotási folyamatban. Jelenleg azonban ez semmiképp sem világos, nem világos, hogy a tagállamoknak milyen lehetősége van ezzel kapcsolatban másodszorban a jogos érdek, az ellenőri jogos érdekhez kapcsolódik. Ez az érdek egy magánfél esetében ugye lehetőséget biztosít az ellenőrnek arra, hogy adatokat dolgozzon fel. Ez a hatos cikket ö, okafogyottá teszi gyakran. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne tisztázni, hogy az adat alany és az ellenőr közötti szerződés min alapul. Úgy, ö, úgy gondolom, hogy ha van ilyen szerződés, akkor ennek alapján kell az adatvédelmi vonatkozásokat is meghatározni. Aztán szerintem ezt a rendeletbe is fel kellene venni a bizottság kompetenciája hatásköre, én szerintem jogtalanul és szükségtelenül széles körül. Erről már volt szó korábban is. Jelenleg a jelen javaslat értelmében a bizottság túl körű kompetenciákat kapna, és az elsődleges joggal kapcsolatbeli problémák merülhetnek fel. Ugyanez vonatkozik az adatvédelmi jogokra is. Köszönöm. Thank you very much. Also... Nagyon szépen köszönjük azt is, hogy betartotta az időt. Akkor jöhet a következő előadó, Jean Gonyé, aki Gonyé, aki az adatvédelmi igazgató Közép-Európa, Közel-Kelet és Afrika számára a Microsoft Europe cégnek egyetemi előadó is, tehát különböző szempontból tudja majd a kérdést kezelni. Köszönöm szépen! kihasználom, hogy az anyanyelvemben beszélhetek az Európai Parlamentben, és megpróbálok nem túl gyorsan beszélni, de elsősorban több, néhány kérdésre koncentrálni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, még akkor is, hogyha franciául beszélek, többször fogok angol kifejezéseket használni, mert data controller az egy könnyebb szó angolul. Nos, ez a két napos eszmecsere, ennek a célja, célja hogy bizalmat teremtsen a vállalkozások, parlamenti képviselők, stb. között. Tehát fontos a bizalom egy olyan új cloud computing környezetben, ami most alakul ki. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mi fog történni néhány éven belül a webnek a nagy szereplői, mint a Facebook, stb. Azok olyan hirtelen és olyan gyorsan lesznek hatalmasak, hogy fontos a jogi környezet, környezet szomára, tehát jogi keret, amely bizalmat fog teremteni az elkövetkezendő 20 évre, hiszen a legutóbbi jogszabály az 17 éves már. És épp ezért nagyon fontos, hogy rendelkezünk a különböző 20 évre. 2001 évben 2001 óta nagyon sokat elmozdultak a dolgok, és számára, számomra fontos és fantasztikus, hogy van lehetőségünk erről beszélni. Négy megjegyzésem lesz, tíz perc alatt nincs többre idő. Először is a vállalkozás számára és itt mindegy, hogy milyen országról és milyen vállalkozásra van szó, szó hogyha bizalmat akar létrehozni, akkor a játékszabályoknak kell világosaknak lenni. Ez alapvető. Nem lehet nem, akármilyen játékot elkezdeni, hogyha nem ismerjük teljességében a szabályait ennek a játéknak. És itt van szükség arra, hogy azzal foglalkozunk, hogy ezekben a jogszabálytervezetekben miknek kell benne lenni. Először is nagyon fontos, hogy harmonizáljuk ezeket. Minden vállalkozás, vállalat nagy firm, hogy az angol kifejezést használjam, és ezeket maximálisan kell harmonizálni. És mit jelent a jó harmonizáció? a kérdések megvannak, néhányra van nekünk is válaszunk, de fontos, hogy világos konsz, konszenzus legyen a main establishment, tehát a fő létesítmény kifejezéssel kapcsolatban. Ez a legfontosabb prioritás. Tehát nagyon fontos, hogy a, legyen egy ilyen központi hatóság, amely az adatokat védi, vagy akármilyen másfajta hatóság, amely a többit, többi munkáját harmonizálja elképzelhetjük, hogy ezek ne legyenek fix, rögzített mechanizmusok, de a játékszabályoknak világosaknak kell lenni. Épp ezért fontos ez a fő hatóság. A másik dolog, mint ahogy a Microsoftnál együtt vagyunk, adatkezelők és feldolgozók. És nem beszélünk eléggé, eleget ezekről a fogalmakról. De egy ilyen cég, mint a miénk, azoknak fontos, hogy most ez a fő főhatóság kicsoda. A mai jogszabályokban hétfőn ez a főhatóság, kedden meg emez. Tehát e, e, ez nem lesz hiteles, és nem lesz előre kiszámítható. Tehát épp ezért fontos a vállalatok számára, amelyek egyszerre adatkezelők és adatfeldolgozók, hogy ez világos legyen. Nagyon fontos ezeknek a szavaknak a meghatározása is. Tehát tudnunk kell, hogy ezen a területen területen mivel foglalkozunk. Az Európai Parlamentnek van egy dokumentuma, néhány nappal ezelőtt a belső, belső politikák, szakpolitikák igazgatósága állította össze, egy nagyon részletes kommentárt főz a rendelet tervezettel kapcsolatban. És arról van szó benne, hogy van egy adatvédő, adóvédelmi tisztviselő, és mivel a határok mozognak, tehát a szöveg azt javasolja, hogy a meghatározást vizsgáljuk felől, és az adat ellenőrző szerepe korlátozva legyen, tényleg csak az adatfeldolgozásra. Tehát épp ezért fontos, hogy tudjuk, hogy mi az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak a feladata. Tehát, mint mondtam, fontos, hogy a e, játékszabályok, a fő létesítmény és az adatkezelő és az adatfeldolgozó e, fogalma világos legyen. Aztán e, hogyan lehet még a bizalmat elnyerni? tehát tudni kell világosan, hogy mik lesznek a szankciók. Tehát, hogyha nem megfelelően cselekszik az ember, akkor megbüntethetik. Amikor a a 77-es cikket olvas, olvassuk, akkor láthatjuk, hogy igen, vannak szankciók, hogyha az ember helytelenül járt el, akkor normális, hogy szankciók kövessék ezeket, megbüntessék, megbüntessék, tehát hogyha nem tartják tiszteletben például a magánélet védelméhez való jogot. Na most mi történik, hogyha hanyagságról van szó? És ugyanebből a, a sorban beszélnek erről. Hát itt óvatosnak kell lenni, mert mi az, hogy hanyag eljárás, hanyag viselkedés. Ezzel kapcsolatban nagyon világosnak kell lenni, hiszen nem lehet az embert megbüntetni, hogyha csak hanyag volt. Tehát tudni kell pontosan, hogy miről van szó. Karamanni asszony beszélt a delegált aktusokról, nem akarok most ezzel kapcsolatban megjegyzést tenni, de egy dolgot mégis kell említeni, hogy ezeket ne kössük a szankciókhoz. Mert a pénzbüntetések például azok fontosak a rendelkezés a jogszabály szempontjából. Tudjuk, hogy a delegált aktusok még ismeretlenek, bizonyos technikai normáknak kell megfelelniük, és nem lehet megbüntetni egy vállalkozás olyan dolgok miatt, ami még most sem világos, tehát eléggé homályos. Tehát nagyon fontos, hogy előre kiszámítható legyen mindez. Egy KKV Európában, amelynek két-háromszáz alkalmazottja van, azt akarja tudni, hogy az elkövetkező két-három-négy évben mit tehet. Két megjegyzésem lenne még. Az egyik az, hogy a bizalmam szempontjából nagyon fontos, hogy motiválni tudjuk a szereplőket. A, a jogi keret érdekes, de szükség van arra, hogy a szereplőket motiváljuk, jutalmazzuk valamikkel, tanúsítványokkal, vagy más eszközökkel, és ez egyelőre hiányzik, hiszen a szövegben új jogokat biztosítunk, ez nagyon jó, mindannyian fogyasztók vagyunk, tehát az, hogy eh, megszüntethessék az adatok tárolását, stb. Ez fontos. De ugyanakkor a vállalkozásoknak nem csak kötelezettségeket kell adni, hanem új jogokat. És ebben az értelemben ezeket pontosítani kell. Tehát például a viselkedési kondex, a, a tanúsítványa, ezek mind fontosak ebből a szempontból. Végül pedig a megmaradó két percben szeretnék egy alapvető kifejezéssel szeretnék foglalkozni, amely kapcsolódik a bizalomnak a fogalmához. Ez nincsen benne a rendelet szövegében, de mégis fontos. Nem lehet bizalmat építeni, hogyha nincsen átláthatóság. Tehát ez a kettő együtt jár, és ez alapvető és normális is. Persze a trust, tehát a bizalom, eh, az, eh, az egy kapcsolat, ezt eh, bizonyítani kell, hogy van. De a, elfelejtik a szövegben az átláthatóságot, például a 29. cikkben az átláthatóság szó, az az összes többi után jön. Tehát beszélünk cloud computingról, és akkor világosnak kell lenni, hogy mi a cloud. Tehát hogyha nincs bizalom, akkor magánélet sincsen. Épp ezért alapvetően fontos, hogy egy vállalat átlátható legyen, de önök, mint állampolgárok, számára ez nagyon fontos, és a vállalatok számára is fontos, és ezért fontos, hogy a szabályozó hatóság az kifejtse ezeket a fogalmakat, és, és épp ezért együtt akarjunk ez, ebből a szövegből egy jó szöveget készíteni. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Köszönjük szépen, Gonyé úr. Nagyon szépen köszönjük. A következő előadó Nuria Rodriguez, vezető jogi tisztviselő az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet részéről. Szeretettel üdvözöljük, és kérem tartsa meg előadását. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a libe Bizottságnak, a BEUK, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet nevében, hogy meghívtak bennünket azok, akik nem ismerjük a beukot, 42 független nemzeti szervezet képviselünk. Ebben a prezentációban bizonyos általános felvetéseket osztok meg önökkel arról, hogy mit gondolunk az új adatvédelmi rendeletről, másodszorban aztán pár részletet is megosztok önökkel az adatalanyok jogait illetően, és ha lesz elég időm, akkor a jogi elvekre is rátérek, illetve az adatfeldolgozás jogi alapjaira. Nézzük akkor az általános elgondolásokat a rendelet javaslattal kapcsolatban. A BEUK üdvözli ezt az új javaslatot amit a bizottság eh, javasolt adatvédelmi ügyben. Összességében úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat komoly előrelépés, ahogy elhangzott már többször a mai nap folyamán, mindenképpen eh, jó előrelépés ez. Azt is gondoljuk, hogy a javaslat megteremti a megfelelő egyensúlyt, eh, az adatvédelmi hatékony rendszer, és akközött, hogy ne terheljük túl a cégeket administratív terhekkel. A fő kihívások az üzleti modellek sokszínűségéből adódnak. Az adatvédelemhez való jog tényleg alapjognak minősíthető ennek tükrében, ezen fejlemények tükrében a jövőbeni keret azt hivatott biztosítani, hogy ne állássuk alá a ez való jogokat, bár ez most már egyre jobban megérni látszik anyagilag is a cégek számára. Ahogy Microsoft is elmondta, és én ezt nagyon örülök, örömmel hallottam, hogy az átláthatóság önök számára is nagyon fontos. A mi fő aggályunk pontosan ennek hiánya egyébként de, hát, hogy hogy dolgozzák fel a cégek ezeket az adatokat, hogy kezelik ezeket az adatokat. Gyakran a fogyasztóknak fogyasztóknak nem tájékozhatják arról, hogy gyűjtik, feldolgozzák és eladják az adataikat. Egész egyszerűen ez van. Ezt el kell fogadnunk, nem tudunk mit tenni. Nem titok, hogy ezeket a rendelkezéseket egy átlagfogyasztó nem érti meg és igenis reagálni kell ezekre az agályokra. Mit tesznek a fogyasztók? Egész egyszerűen hagyják az alapbeállításokat, bár nem értik ezeket. Ezek gyakran túl hosszúak, és tele van jogi zsargonnal, ez, amit egy átlag ember nem ért néhány jogász sem érti nem, hogy az emberek. Ahogy az elején elmondtam, itt ugye nagyon fontos felemek jelennek meg ebben a javaslatban, ezt köszönjük a bizottságnak. A tekintetben, hogy hogy kerül felhasználásra az adat, hogy tudják a fogyasztók bizalmát helyreállítani, és így tovább. A javaslat javítja a fogyasztók helyzetét olyan esetekben is, amikor visszaélés van, illetve ilyen az adatok megsértéséből származó esetről szóló értesítés esetén. Itt különböző jogorvoslati lehetőségek is megjelennek, ezt mindenképpen üdvözöljük. Majd a végén kicsit még részletben ezzel kapcsolatban. Ami az adatalanyok jogait illeti, E tekintetben elmondhatom, hogy szervezetünk üdvözli az átláthatóság elvének felvételét a 11. cikkbe, illetve a tájékoztatási kötelezettség megerősítését. Van ez az új személyes adatok törlési vagy tárlásának való jog, ez nagyon lényeges a 17-es cikkben, igenis jog gung az, hogy töröljék a rólunk szóló adatokat. Nagyon sok tanulmány rámutatott arra, hogy ezt a jogot egész egyszerűen online környezetben figyelemen kívül hagyják. Azonban úgy gondoljuk, hogy az az, az elfelejtés, ez a felismeréshez való jog kicsit félrevezető lehet a fogyasztók számára, ahogy ez elhangzott, hiszen gyakran ennek korlátai vannak. A digitális környezetben nagyon egész egyszerűen törölni az adatokat. Ez a jog, az elfelejtéshez való jog lehet, hogy nem egyeztethető össze a szólásszabadsággal. Ehhez hozzájön még az is, hogy ennek a végrehajtása nem járhat e- együtt azzal, hogy szűrik az online kommunikációt. Bizonyos esetekben lehetetlen minden harmadik felett tájékoztatni, akikhez eljutott az adat. Nagyon nehéz az összes adat másolatot, az adat másolóhoz eljutni. Itt nem arról, ez a kötelezettség nem arra vonatkozik, hogy ezt teljesen törölni kell, hanem igen, mindent meg kell tenni a törlés érdekében. E tekintetben tényleg ö, ö, tisztállátásra van szükség. Ami az adat hordozhatóságú továbbítást illeti, ez egy új jog. Jelenleg ugye ez nem létezik, de az információs technológiai fejlemények tükrében mindenképpen üdvözöljük ezt a jogot, ezt a adathordozhatóságot való jogot. A tagja szervezeteinktől kaptunk jelentéseket, amelyekből kiderült az, hogy az online közösségi hálózatokon, e-mailekben, illetve a felhalapú szolgáltatásokban tárolt adatokat nem igazán tudják továbbítani az egyik szolgáltatótól a másikhoz. Nagyon sok szolgáltató adat-adat tulajdonosának tartja magát. Ez összeegyezhetetlen azzal a joggal, hogy a fogyasztók igenis ők maguk felelősek és felelősek az adataikért, és ez nehezíti a versenyt és a szolgáltatók között, azért pedig ez is alapvető jog lenne a távközlési technológiák területén. Üdvözöljük a profilozási gyakorlatok felvételét a rendelettervezetbe bizonyos mértékig. Ez már most is létezik, de egy kicsit továbbfejlesztették ebben a javaslatban. Az interneten egyre több hirdetés lehetőség jelenik meg, nagyon sok fogyasztó nem igazán ismeri ezeket a gyakorlatokat, tartanak ezektől, de nem igazán tudják, hogy mire valók ezek. A fogyasztók nem tudják, hogy milyen előnyei, hátrányai, következményei vannak az ilyen profilozásnak. Összességében támogatjuk a profilozással kapcsolatos megfogalmazásokat, azonban bizonyos kiegészítésekre még szükség van. ezt a tájékoztatáshoz való joggal kell kiegészíteni a technikákat, intézkedéseket illetően. Ezen túlmenően meg kell nézni, hogy milyen hatásai vannak ennek a gyakorlatnak az adatalanyokra. Aztán támogatjuk az adatok megsértése esetén fennálló tájékoztatási kötelezettséget, a fogyasztók kárt is szenvedhetnek, hogyha ugye ö, nem megfelelően kerül nyilvánosságra az arra a banki adatok, mint mondjuk, hogyha a telefonszámlájuk. Tehát ö, horizontális kötelezettséget kellene ide vezetni szerintünk. Egyetértünk azzal, hogy csak azokat, azokra a dolgokat tájékoztatni a fogyasztót, amelyek negatívan befolyásolják őt, vagy negatív hatással vannak rá, vagyonára, stb., hogy ne legyen egy ilyen túlértesítési fáradtság a végén ennek. Az okozott kár költségét pedig meg kell téríteni. Sajnáljuk, hogy a javaslat nem vezet be teljes körű kompenzációs fellépéseket, ahol a képviseleti szervek mondjuk kártérítést kérhetnek ilyen jogmesélési esetekben. Jó lenne, hogyha lenne, lennének ilyen csoportos keresetre lehetőségek. Az időm lejárt. És várom a kérdéseiket és a vitát. Thank you also. Köszönjük szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Simon Davis professzor, a London School of Economics professzora, akit az adatvédelmi kutatás egyik szakértőjeként ismernek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük a Libé szakbizottságnak az Európai Parlamentből, hogy meghívtak bennünket. Rövid leszek a szükség okából, majd megmagyarázom. A nyár elején a, a rendeletnek és az irányelvnek a szerzői egy többszereplős kérdőív és fel, értékelésre kértek fel engem, de az eredménye ennek nem az lett, mint amit vártam, és megmagyarázom, hogy miért volt ez. Az eredeti gondolat az volt, hogy egy formális, hagyományos, többszereplős konzultációt folytatunk, és egy tudományos elemzésnek vetjük alá. És ezt kiegészíti mindaz a visszajelzés, amit a bizottság már korábbról kapott. De ez nem egészen így történt. Épp ezért sokkal informálisabb, hosszú távú struktúrákat kellett alkalmazni. A jó hír lesz először. A nyarat azzal töltöttem, hogy nem a szokásos gyanúsítottakkal beszéltünk, hiszen általában ugyanazokról a szervezetekről van szó általában. Én két-három ezer egyénnel beszéltem a nyár során, elsősorban az online közösségi háló használóival, és megpróbáltam azt belőni, hogy, hogy a közös, tehát tulajdonképpen a, a használók hol vannak. Nos, a jó hír ezzel kapcsolatban az, hogy az elvek úgy tűnik, hogy megállnak a lábukon, és a rendelet alapjai egyetemes támogatással találkoznak, még a szkeptikusok körében is úgy tűnik az is, hogy az adatvédelmi struktúrája Európában nagy támogatásnak örvend többségében. Nos, ennyi volt a jó hír. Na most akkor hívjuk a többi kérdést úgy, hogy összetettek. Úgy tűnik, hogy a rendelet, rendelettel kapcsolatban az érdekelt felek részéről ö, problémák is jelentkeznek. Az első egy e örökség. A 95-ös irányelv óta a felügyeleti államnak a kialakítását látjuk. 80%-a ezeknek a hozzászólásoknak a magán ágazattal foglalkozott, és ugyanígy a nagy testvérrel, tehát az állami szervekkel. Tehát a közvéleményben a túlzott felügyelet tükröződik a vélemény, közvéleménykutatásokban. Tehát ez az egyik nehéz dolog épp ezért, hogy meggyőzzük az embereket arról, hogy megoldást akarunk találni ezekre. A másik az, hogy az adatvédelmi szabályozók úgy látják, hogy az intézmények kudarcot vallottak. Ez nem egyetemes, nem egész Európára vonatkozik. Például Németország legnagyobb részében nem látjuk ezt, sem a skandináv országokban, vagy még akár Franciaországban sem. Európa többi részében ez a kudarc látszat, amelyet nem feltétlenül a nemzeti adatvédelmi hatóságokra vonatkozik, tulajdonképpen már szinte a cinikus hangokat, cinikus hangokat hallunk. Tehát 95 óta ez a két szociális és kulturális parancsoló tényező befolyásolja a közvéleményt és ezért állnak vele szemben, és állnak neki ellent. ellen. Amikor megpróbáltam az alapvető kérdéseket megtalálni, akkor több érdekes eredményt láttam az egész többszereplős közösségben. Nagyon fontos rámutatni, hiszen ha a mechanizmusról beszélünk, ez lényeges, az, hogy hogy úgy tűnik, mintha egy egyetemes, szinte fizikai törvény lenne, létezne, ez pedig a következő. Amikor a civil társadalom, a fogyasztói társaságok, vagy az illeték, illetékes személyek körül akarják írni, vagy meg akarják határozni azt a területet, amiről szó van, akkor az ipar pont az ellenkezőjét akarja, és fordítva is így van. Hogyha az ipar akarja a meghatározásokat szigorítani, akkor a közvélemény pont az ellenkezőjét akarja. És ezt itt, így látjuk a rendelettel kapcsolatban mindenütt. Én ezzel kapcsolatban csak azt tudom javasolni, és nem sokára ezt a dokumentumot leadom a titkárság, titkárságnak is, hogy ezt az egyenletet a polémia két pontjától a középpont felé kell közelítenünk. Ez nem lesz egyszerű, de meg kell határozni, hogy mi a problémának a dinamikája. 28 alapvető kérdésről van szó a rendelettel kapcsolatban, és mindenki szigorúbb meghatározásokat, nagyobb átláthatóságot akart. És a legfontosabb helyen a listán a közvélemény szempontjából a Nemzeti Vadatvédelmi Hatóságnak a szerepe, szerepel, szerepe van. Nem csak a, a hatáskörük, hanem a kitartásuk. Tehát a tenacity, a kitartás szó, az több százszor előfordult tehát, hogy a határokon túl is ragaszkodnak ezekről, ezekhez a kérdésekhez, és a technikai tudatosságuk. Ezek mind tulajdonképpen a közvéleményben minden érdekelt félnél előfordultak, Aztán az érvényes jogszabályok, a hatályos jogszabály, azaz a sárkány, amely ránk vár, aztán az átültetés nemzeti szinten, és ennek a következetessége, De hogyha a mikrorészletekre koncentrálunk, akkor is azt látjuk, hogy amikor az érdekelt felek olyan kérdésekről beszéltek, mint a privacy by design, tehát a, a tervezett magánélet, hiszen volt réges-régen már a magánéletnek egy másik megfogalmazása is. E, nos, az emberek bizonyítékokat akarnak látni, és tulajdonképpen minden kérdéssel kapcsolatban ugyanaz az üzenet, és tulajdonképpen a mai előadók is ezt hangsúlyozták. Ez pedig az, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban nagy a bizalmatlanság. Nem hiszik, hogy ezek átláthatók, elszámoltathatások, igazságosak lesznek, következetesek lesznek, és úgy érzik, hogy sokkal többet kell tenni azért, hogy meghatározzák, hogy a delegált aktusokat a delegált aktusok hogy fogják garantálni ezt az egész folyamatot, és hogy lehet ezt számszerűsíteni úgy, hogy következetes legyen, és biztosítékokat adjon az eredményeket illetően. Ez a folyamat folytatódik egészen őszig, de ebből az egészből én azt hangsúlyoznám, és ez a legkritikusabb a rendelet szempontjából. Köszönöm szépen. Thank you very... Köszönjük. Sok érdekes témát hallhattunk. Jelenleg két kérés érkezett be a nemzeti parlamentektől, és kettő az Európai Parlamenttől. De még érkeznek, úgyhogy most már három van az LP e részéről. Gerold Reichenbach következik a német Bundestagból. Tessék. Köszönöm szépen, és elsőként azt gondolom, és nem csak a frakcióm nevében beszélek, a rendelet kérdése és az európai szintű harmonizáció kérdését mi üdvözöljük. Hát tudjuk, hogy ez egy egészen homályos terület, hiszen ezek a, ezeknek az adatoknak a kezelése gyakran gazdasági előnyel jár, és itt nem csak mint egy áru cikket kell tekintenünk ezeket az adatokat, hanem az emberi méltóság kérdése is viszont rendkívül fontos itt, tehát ezek adják itt a sarokpontokat, és végsősorban azt gondolom, hogy a, ez vannak pontok, ahol a rendelet tervezett jól eltalálja dolgokat, van, ahol még kellene keményíteni lehetne rajta, és van, ahol pedig egy kicsit enyhíteni kellene ezeket a szabályokat. Tehát itt nem csak olyan területekre kellene alkalmazni a rendeletet, ahol adatokat dolgoznak föl, hanem ahol szolgáltatásokat szerződés és viszonyban ingyen kínálják fel, és gyakorlatilag ez a szolgáltatás reklámmal is együtt jár. Tehát itt gyakorlatilag a közösségi oldalakra is gondolok, tehát Véleményem szerint azt is világosan szabályozni kellene, hogy az adatvédelmi szabályozás az adat feldolgozást, illetően más országokban, például a nem ne lehessen megakadályozni, hogy az európai szabályok érvényesüljenek, amikor harmadik országba dolgozzák fel az európai polgárok adatait. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy a rendelet példaértékű legyen, tehát ne, ne fordulhasson elő, hogy például európai intézmények, például az Európai Bizottság kivételre kerül a hatály alól. És én azt gondolom, hogy ez a delegált jogi aktusok során is már szóhoz jutott. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy ne csak a közösségi oldalakból származó adatokra terjesszük ezt ki, hanem hogy a gyakorlatilag egyre inkább az élet mindennapi területére is belép az internet, hiszen majdnem minden európai adat autógyártó már gyakorlatilag olyan adatokat gyűjt, amelyek a vásárlóira vonatkoznak, és gyakorlatilag olyan standardokat kell létrehoznunk, amit szabályoznunk kell, különben egy, egy jövőben egy adat jobbágyság helyzete is kialakulhat akár a jövőben. Van még egy pont, amit egyébként központinak tartok, és ez pedig a gyermekek helyzete, és azt gondolom, hogy német szempontból ez az a terület, amit nem teljesen vagyunk képesek behatározni, hiszen a gyerm- behatárolni, hiszen gyermekek nem tudnak még teljesen élni a jogaikkal, de azért nem szabad természetesen kizárni teljesen ezeknek az adatoknak a felhasználását. Tehát ez egy nagyon problematikus terület, és azt gondolom, hogy itt még sokat kell majd ezen gondolkozni. Rodriguez asszony elmondta, hogy világos kár kártérítési szabályozásra van szükség, akkor is, hogyha nem anyagi jellegű a kár, amely érin, érte a szemét, hiszen hogyha mondjuk egy járműről van szó, akkor ott közvetlenül érhet egy szemét kár mondjuk, de például egy adatfeldolgozással kapcsolatban akár nem anyagi élet, kár is keletkezhet a személy számára, illetve jóval később következhet be ez a kár, és eléggé nehéz is megakadályozni a károkozást. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a többi európai versenyjoghoz képest egy eltérő szabályozásra lesz szükség, és azért a versenyjogban figyelembe vett maximális kár összegeket kellene valamilyen módon figyelembe venni, és és ezt azért is javasolnám, mert nagyon fontos, hogy ezért az analóg és a digitális árucikkek felkínáljuk között valamiféle összehasonlítható szabályozás sikerüljön elérni. Szok. Köszönöm. Beadhatja a hozzászólását, illetve ha akarja, illetve nyugodtan jelentkezhetnek amennyiben hozzá kellene még szólni. Kális úr következik a lengyel parlamentből. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Azt, hogy ezt a témát napirendre vették. Sajnálom, hogy még egyszer hozzászólok, de én vagyok a lengyel adatvédelmi jogszabály atya, és voltam belügyminiszter is tehát az érem mindkét oldalát látom. Jelenleg a parlamenten merülgő bizottságának vagyok az elnöke. Kérem tehát a megértésüket. Harnong úr nagyon fontosat mondott, elmondta, hogy a rendelet nem tartalmazott hatékony ellenőrzési lehetőségeket, eszközökkel. Karamán az asszony ennek az ellentetjét mondta, ő azt mondta, hogy minden adat feldolgozott ellenőrzik. Aztán Davis úr azt mondta, hogy az egyik alapvető kérdés az, hogy az európai társadalom hogy dolgozza fel e rendelet hatásait. Számos kérdésem lenne. Az egésznek a hatája nem egészen precíz. Az unión kívüli szolgáltató, szolgáltatás nyújtása pontosan mit jelent ebben a kontextusban? Tudjuk, hogy a az adminisztrátorok, a rendszerüzemeltetők gyakran a harmadik országokban vannak. És ezek nem igazán fognak adatvédelmi megállapodásokat kötni az Európai Unióval. Aztán az unión kívüli adatalany kifejezés mit jelent pontosan? Olyanokról beszélünk, akik uh, unión kívüliek, de ideiglenesen az unió területén vannak, hogy pontosan mit jelent ez az egész? Lengyelországban egyre több a bevándorló. Kelet felől érkeznek nagyon sokan. Éppen ezért ez nagyon lényeges kérdés. Hornung úrhoz lenne egy kérdésem. Az unión kívüli adatalanyok nem igazán tudnak élni a jogaikkal ezen összefüggésben. Az uniós adminisztrátorok, rendszer szolgáltatók sokakat túlterheli, ez nagyon sok költséget ró ez rájuk. És ez versenyi torzulást idéz elő. Aztán felmerül az is, hogy vannak-e megfelelő mechanizmusok a rendeletben, amelyek biztosítják, hogy ezek tényleg végrehajthatók, vagy pedig itt jogszabálykerülés lesz. Köszönjük szépen, fontos kérdések hallangozottak el. A következő hozzászóló a spanyol kongresszus részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Davis úrhoz címezném, amit mondani szeretném. Ő nagyon jól ismeri a realitást, és nagyon jól ismeri a spanyol helyzetet is. Egész jól működik nálunk az adatvédelem, és ez gyakorlatilag nem kliséként szeretném ezt elmondani, néha egy kicsit leegyszerűsítjük a valóságot. Azt gondolom, hogy nem jó, hogyha bizonyos országoknak úgymond imidzset teremtünk ezeken a területen. De Spanyolországban az illetékes hatóságot elfogadják társadalmi szinten, ismerik, és nagyon függetlenül és aktívan működik. Spanyolországban egészen jól működik ez a hatóság, és büntetéseket is kirót már. Egyébként több ítélet is született már ezen a területen, tehát ez a munka ez nagyon jól igazolódik a gyakorlatban is, ezáltal a hatóság által. Tehát azt láthatjuk, hogy nálunk gyakorlatilag valóban ez a one-stop shop, egy ablakos megoldás már létezik és működik. Ami egyébként nagyon pozitív is lehet a vállalataink számára, de a kérdés az, az, hogy a alkalmazás során ezért keletkezhetnek a polgárok számára nehézségek. Például a gyakorlatban ez a dolog vezethet oda, hogy ez a hatóság eltávolodik jobban eltávolodik a lakosságtól, főleg olyan országokban kerülhet erre sor, ahol már egy elfogadott és jól működő hatóság működik, amit már ismernek a polgárok, és elfogadnak a polgárok. Tehát gyakorlatilag itt egy kicsit eltörölődhetnek, összemosódhatnak a határok. Tehát ez az egész oda vezethet, hogy az illetékes hatóság már nem veszít az elfogadottságából, főleg, hogyha van egy másik hatóság, mondjuk egy másik tagállamban, ahonnan például a másik polgár származik, és akkor az ember nem tudja, hogy melyik hatósághoz forduljon, hogyha már egy másik ország is érintett a dologban, tehát gyakorlatilag itt már egy bizonytalanság keletkezik, és ezért nyilván szabályokat kell erre kitalálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem csupán a bizottság által kialakítandó szabályok, végrehajtási szabályok témája lehet. Tehát ez nagyon fontos terület, nem bízhatjuk csak erre a területre, és legyen egy alkalmazás a vállalatok, és egy alkalmazás a polgárok számára, hiszen a polgárok felé például elmondhatjuk azt, hogy itt mindig forduljanak a nemzeti hatósághoz, azért is, hogy a bizalmuk megmaradjon, erős bizalmuk legyen, de a biztosítók, bankok, gyógyszerek és egyéb más területeken az európai törvényhozásban már vannak példák, amelyek orientációs segítségül szolgálhatnak. Köszönjük szépen, Most a szocialista és demokrata frakció részéről Köszönöm szépen. Két konkrét kérdésem van, két referens felé. Karamanli asszony, hogyha jól értettem, amit elmondott, arról beszélt, hogy a profil készítést, mint olyat korlátozni kellene. Ez a profiling kérdése. Hát kérdezem meg, hogy ön mit ért profiling vagy profilkészítés alatt, tehát hogy én egy online megrendelést adok fel, akkor megadom a címemet, megadom a bankszámlaszámomat, ezt meg is kell, hogy tegyem, és hát lehetséges, hogy ez a szolgáltató később az adataimból profilt készít az én személyemről, és a későbbiekben viszont megkeres ajánlataival. Én mondjuk erről szívesen lemondanék, de ez lehetséges, hogy ezt fogja tenni, de az is lehet, hogy készít egy profilt, és utána ezeket az adatokat, tehát adat csomagokat eladja egy másik szolgáltató felhasználása számára. Tehát gyakorlatilag a kérdésem az, hogy ezt a kettőt itt el kellene különíteni, tehát eleve bármiféle profil, felhasználói profil készítéshez a felhasználó személy nyomatékos hozzájárulására legyen szükség. Tehát így értette ön ezt, és főként a gyermekekre való tekintettel legyen ez így. Van a Microsoft képviselője felé is egy kérdésem, pedig a bíróságokkal kapcsolatban én nem csökkenteném a, én sem a bíróságokat, viszont a másik pedig, hogy hogyan lehetne motivációkat, vonzerőket létrehozni, és erről beszélt az előbb. Érdekelne, hogy hogyan tudná elképzelni a motivációk növelését, hiszen hogyha vannak olyan cégek, amelyek például már ma azt mondanák, hogy ők már önként teljesítik ezeket az itt vitatott lehetséges szabályokat, akkor hogyan lehetne őt jutalmazni? Tehát például hogyan lehetne a későbbiekben is például jutalmazni azokat, akik betartják ezeket a szabályokat. A közlekedésbe kreszbe világos, hogyha túl tehát áthajtok egy pirosan, akkor nyilván megbüntetnek, de ha megáll valaki a piros lámpánál, azért nem fogják külön megjutalmazni. Tehát most azért érdekelne, hogy hogyan értette ezt a motiváció vagy jutalmazás kérdését. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Timothy Kirkhope a következő hozzászóló. Köszönjük szépen Jan? Hát úgy körülbelül kérdésem van Simon Davishez a kutatással kapcsolatban. Mint tudják, én az előadóval, az adat, utasadatokkal kapcsolatban fogad, dolgozunk együtt, és az adatvédelemmel kapcsolatban tudjuk, hogy az NUR a felelős. És tegnap este egy vacsorán arról beszéltünk, hogy az adatfeldolgozó központok száma fantasztikus növekedést mutat, hatalmas források, mint például vízforrások szükségesek számukra, hogy inni adjunk nekük. Nos, ebben a lényeges az, hogy az adatok növekednek, és az egyénektől való adatok elvétele egyre növekszik, és az adatok feldolgozásának az ideje is növekszik, és ezen adatok felhasználása a kereskedelemben elsősorban növekszik. És a jogos adagyűjtés, hogy terroristáktól és bűnözőktől megvédjék az embereket, szintén növekszik. Tehát akkor nem olyan a helyzet, és most itt ilyen alázatos, alázatos jogászként beszélek, persze a jogászok sosem alázatosak, de nem az lesz, hogy 10-20 éven belül olyan világ alakul ki, ahol a lakosság fele az idő, ideje legnagyobb részét adat továbbítással törti, és a másik fele pedig a feldolgozásával és a kereskedésével. Ezt a világot akarjuk tényleg? Én, aki ártatlanul állandóan kitöltök kérdőíveket, akárhányszor csak vásárolok valamit, akkor ki kell töltenem egy kérdőívet, 10-20-30 kérdés van rajta, e, hogy mi vagyok, meg miről gondolok a jövőt illetően. Nem biztos, hogy én ezt a világot akarom. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzá, Sean Kelly az EPP részéről. Ő a Technológia és Iparopi Bizottságnak a szószólója. Én nekem egy rövid kérdésem lenne, nem akarok a, itt most igét hirdetni, de minden esetre Szeretném, hogyha a szólás, a véleménynyilvánítás szabadságának a kérdése hogyan merül itt föl, mert úgy nézem, hogy ez egy eléggé paradox kérdés. Köszönöm szépen, rövid kérdések voltak. Nos, akkor most a válaszokat lássuk az előadók részéről. Az első Marietta Karamanli lesz, nem csak azért, mert ő volt az első előadó, hanem azért is, mert nem sokára el kell mennie, hogy elérje a párizsi vonatot. Köszönöm szépen, eh, előadó úr. Eh, kicsit lassabban próbálok megbeszélni. tudom, hogy gyorsan szoktam eh, beszélni. A francia nemzetgyűlésben nagyon fontos dokumentummal foglalkozok. Ez az európai kormányzással kapcsolatos dokumentum, és fontos, hogy Franciaország és a többség véleménye kifejezésre jusson. Ezért kell hazasietnem. Nos, nem biztos, hogy minden kérdésre tudok válaszolni, de azt hiszem, hogy van több olyan elem is, amelyek aggályoknak adtak hangot, vagy okoztak aggályokat, és a francia parlament elemzése szerint, és a kollégák véleménye szerint, akik itt ma felszólaltak, azt mutatja, hogy a profiliz, profil, profilizációt azt korlátozni kell. És profilozást korlátozni kell, és a e, személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog is nagyon fontos. Tehát, hogyha a profilozás korlátozott és célzát, célzott, akkor jobban meg lehet védeni a személyi adatokat. Egy ajánlásra e, az Európa Tanács egy ajánlására hívnám fel a figyelmet, de azt hiszem, hogy az előadó is érzékeny ezekre a kérdésekre, és az elkövetkezendő munka is meg, hogy meghatározza majd ezt jobban. Egy másik elem, hiszen az elemzéseinket arra koncentráltunk, hogy mit le, min kell még javítani. Nagyon so, nagy már az előrelépés, sok mindent tettünk, de a különböző hozzászóló megerősítette azt, hogy két-három ilyen terület van. Az első az ellenőrzési mechanizmusok, és az, az alkalmazási terület Hogyha pontatlan az alkalmazási terület, tehát a hatály, akkor az bizonytalanságokat hoz létre. Azt hiszem, hogy minden parlamentben vannak olyan nemzeti hatóságok, amelyek nyugtalanok, amiatt, hogy, hogy a, hiányzik a pontosság, mint ahogy a spanyol kollega nő is mondta, hogy eh, a nemzeti hatóságokat és az állampolgárokat eh, ne távolítsuk el még jobban egymásoktól. A nemzeti hatóságoknak tudni kell megvédeni az állampolgárokat, és szoros kapcsolatot kell az állampolgárok és a a nemzeti ellenőrző hatóságok megerősítését eh, szorosabbá tenni. Ez az új jogok kihirdetésének egy alapfeltétele. Ezen kívül fontos még, hogy a megnövekedett felelősség, amely a bizalomra épül, az együtt járjon az átláthatósággal, amely most még nem jelenik meg eléggé a szövegben, és értelmezhető legyen, tehát ne felejtsük el, hogy a rendelet az is egy törvény, és ezért érthetőnek kell lenni mindenki számára. És konkrétnak kell lennie. Minél egyszerűbb a törvény, minél eh, eh, érthetőbb, eh, annál jobban tudják elfogadni. Szeretnék emlékeztetni még arra is, hogy a hatékonyság kérdése is felmerül ebben a szövegben. Hogyha van egy olyan hatóság, amely összefogja a nemzeti hatóságokkal együtt ezeket a kérdéseket, annak hatékonynak kell lenni, hatékonynak kell lennie az állampolgárok jogainak védelmében. Épp ezért kellenek technikai rendelkezések, amely a nemzeti, a tagállamok területén hatékonyá teszi ezt a szöveget, jogszöveget. Köszönöm szépen. sok kérdés volt, amelyet Hornung úrnak is céloztak. De ő kap most szót. Köszönöm. Két-három kérdésről nyilatkoznék. Először is röviden követném Reichenbach úr érvelését a közösségi intézmények vonatkozásában. Szerintem őket igenis be kell vonni ebbe a keretbe, lehetőség szerint ebbe a eljárásba. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen tehát a bizottságot is be kell vonni ebbe. Két-három kérdésre térnék rá, amit hozzám címeztek. Először is néhányra úgy gondolom, hogy ezek egy kicsit túlmutatnak a az ülésszak témáján. Nos, ami a harmadik cikket illeti a területi hatályt, ez tényleg egy fontos kérdés, ezzel foglalkozni kell. Éppen ezért azt hiszem, hogy holnap nem csak egy, hanem ráadásul kettő ülésszak is foglalkozik ezzel a témával. Ezért csak röviden szólok ehhez hozzám. A kérdés az ugye, hogy most az unión kívüli vagy belüli szolgáltatóról beszélünk. Az, hogy valaki az unió területén él, lakhelyen rendelkezik, szerintem az, hogyha kizárjuk a turistákat, az igen programi célú látogatókat, akkor mm, azzal ezt kezelni lehetne. Ezt tagállami szinten tudtuk kezelni már jó ideje. problémá lehet az, hogy mi az, hogy jó szolgáltatást nyújtunk az Unióban az adatarany számára. Ez egy olyan helyzetekre vonatkozik, amikor az ellenőr az Unión kívüli és az Unióban eh, nyújt szolgáltatást. Az, hogy szolgáltatást nyújt valakinek az Unióban, ez pontosan mit jelent? Elég-e eh, az ehhez, hogy mondjuk eh, valakinek egy honlapja van? Tehát az, hogy az adott tagállam nyelvén van egy honlap, az elége, vagy mit jelent ez pontosan? Ez aztán tovább is megy, ugye a, a magatartás, monitorozás és így tovább területen. Itt vannak olyan megfogalmazások, amelyek értelme nem egészen világos feltétlenül. Aztán a második kérdés versenytorzuláshoz kapcsolódott az ő unión belül kívüli cégek vonatkozásában. Igen, erre mindenképpen sor fog kerülni, hiszen hogyha szigorú lesz az uniós adatvédelmi jogszabály, szigorúbb, mint az unión kívüli, akkor ez természetesen érinti a versenyhelyzetet, de hát jelenleg is ez van. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez egy akkora hatalmas probléma lenne. A kérdés az, hogy mi az alternatíva az alternatíva az lenne, hogy globálisan legyen semmi, ez hát nem tudom, hogy jó lenne. Aztán ami a végrehajtási mechanizmusok hatékonyságát illeti, úgy gondolom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságok megjelenése, helyzete az mindenképpen jó ezek hatáskörét is itt tovább meghatározzák. Ami a konzisztencia mechanizmusokat illeti, ezt én terhesnek gondolom, nem tartom jónak, nagyon szadalmasnak tartom, és már szóltam a bizottság kompetenciáit illetően, javításra van szükség, vagy a 29-es cikkben, vagy az adatvédelmi csoportban, annak érdekében, hogy dönthessünk eh, egyes konkrét eh, kérdésekről. Itt az Európai Bíróság is játszhat szerepet. Végrehajtás büntetések, eh, ezekkel mindenképpen foglalkozni kell, ezek természetesen a nemzeti védelmi hatóságok forrásaitól függenek. Végül még egy témára hat hivatkozzak, ez pedig a e, privát e, felek e, bevonása a végrehajtási mechanizmusban. Azt látjuk, hogy nemzeti hatóságok nem tudják egyedül kezelni a végrehajtást, tehát a magánfelek bevonását, szerepét figyelembe kell venni. Ez mind a konkrét jogokat, mind az átláthatóságot érinti a magánfelek és az általuk kiadott nyilatkozatok szintén fontosak lehetnek. Rásimbach úr rámutatott arra, hogy itt tényleg a konkurenciás szerepet játszhat akik ugye megfelelte az adatvédelmi szabályoknak, és lehet, hogy a versenyjogon belül lehetne ezt kezelni. Itt ugye lehetne olyan lehetőségeket teremteni, hogy versenytársat bejelentett, bejelentett, stb. Köszönöm még... Mielőtt Zsangonyének adom meg a szót, szeretnék emlékeztetni arra, hogy lesz e, alkalom e, még hosszájól szólást kérni, mert még van rá idő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen e, hogy eljöttek a parlamenti képviselők, mert számomra ez egy egyedülálló alkalom, hogy egy ilyenfajta eszmecsérében részt vessek, és érdekes hallani a lengyel, spanyol és más európai képviselő véleményét. Egy-két kérdésre szeretnék visszakérni. Van egy alapvető kérdés, amelyet a spanyol képviselőnő mondott az adatvédelmi hatóságnak a szerepéről, és a, az informatikai ö, ö, feltételek és a helyi törvények kapcsolatáról. A fő létesítmény kérdése nagyon fontos nem én adom meg erre a választ, a parlamenti képviselőknek kell ezt megtalálni. Hogy lehet mindezt figyelembe venni azért, hogy ez az új szöveg, amely eh, rendeletként jelenik meg, az ne legyen ellentmondásban a különböző eh, magánéletvédelmével kapcsolatos törvényekkel, stb. Tehát ez egy alapvető kérdés. A másik pedig eh, az, hogy hogyan biztosítsuk azt, hogy a spanyol, német, lengyel, eh, görög, francia állampolgár eh, valóban hatékonyan tudja a jogát gyakorolni. Ugyanakkor hogy lehet azt is biztosítani, hogy az, a vállalkozások is e, előnyt élvezenek. Valóban az egyablakos ügyintézés az fontos, nem lesz egyszerű megvalósítani, e, az állampolgárnak semmi köze a 27 különböző törvény A ő azt akarja csak, hogy amikor ezzel a kérdéssel szembe kerül, akkor minél egyszerűbben tudja elintézni a problémát. Most nem ez az én feladatom, hanem a szabályozó hatóságnak, a, a bizottságnak, a parlamentnek a feladata, hogy ezt az alapvető kérdést megoldja de azt hiszem, hogy a következő években eh, úgyis ez lesz az eszmecsere témája. A másik kérdés az átláthatóságnak a kérdése, és köszönöm, eh, hogy világosabbá tette a kolléga azt, amit én akartam eh, kérdezni. Tehát normális, hogy az ember tiszteletben tartsa a törvényeket. Ugyanakkor fontos az is, hogy azok a szereplék akik a gyakorlatokat alakítják ki, azok tudják, hogy a gyakorlatban mi történik, tehát hogy szankciókat lehet alkalmazni, és ezeknek a szankcióknak erőseknek kell lenni. Tehát a, az éves forgalomnak a 0,5-1 százalékát kell figyelembe venni, adatforgalom százalékát. Korábban nem tiszt, tarták tiszteletben a törvényeket, és ahhoz, hogy hitelesek legyenek, eh, ahhoz szankria, szankciókat kell bevezetni. Persze ezeket eh, különböző módon kell alkalmazni, tehát hogy kellenek, hogy enyhítő körülmények is legyenek. Ugyanakkor a jutalom kérdése is fontos. A 39-es cikkben a, a tanúsítás és a viselkedési kódexel kapcsolatban egy kicsit eltúlzva a 38-as és a 39-es cikkek olyan módon fogalmazzák meg ezt a viselkedési kódexet, hogy nem hiszem, hogy nagyon sok vállalkozás fogja ezeket alkalmazni. Tehát ezért szólok itt a motivációról, az ösztönzésről. Nagyon fontos, hogy az, a, motiváljuk, ösztönözzük a vállalatokat most nem kötelezőek ezek, aztán a, a, mechanizmus, hogy megfeleljenek ezeknek, az egy nagyon hosszú folyamat. A tanúsításnak világ, vagy pedig európai szinten kell lenni, most nem ez a helyzet, és ez pénzbe fog kerülni a vállalkozásnak tudom, hogy most meg fognak változni a dolgok, de hogyha van egy termék, amely például a Hellsteinnél egy évbe telik Németországban, hogy ezt kifejlesz-e. Az Advantage például 150 ezer euróba került. Na most akkor képzeljék el, hogy ez egy vállalkozásnak mennyibe fog kerülni. Tehát ezért beszélek itt az ösztönzőkről. Tehát amikor van egy vállalkozás, amely erőfeszítéseket tesz, de nem, nem átlátható. Tehát akkor normális az, hogy tiszteletben tartsuk a törvényeket, aztán kell ösztönző olyan termékek kialakításának, amelyek a személyi adatok átláthatóságában történik. Beszéltünk itt a cloud computingről a Microsoft a, minden ilyen cloud computing terméke kapcsolatban egy trust center, tehát egy bizalmi központot ö, ö, ö, alakít kell. És szeretném, hogy ezek a trust centerek ö, ahova a, beérkeznek az adatok, ahol hozzá lehet férni az adatokhoz, ö, ö, hogyha nem jutalmazzuk a vállalkozásokat, hogy ezt megteszik, akkor nem fogják megtenni. Tehát így kell a hálánkat kifejezni. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Von... Maria Rodriguez következik. Volt egy pár kérdés, amit önhöz intéztek, tessék. Nagyon köszönöm. Mindenek előtt röviden a One Stop Shop kérdéséhez szólnék hozzá, és ahhoz a félelemhez, hogy az adatalanyoknak nehézséget okozna. A jogorvoslati lehetőségekhez, illetve az alapvédelmi hatósághoz való eljutás hozzáférés. Úgy gondolom, hogy ez, tehát ez a One Stop Shop, ez jónak tűnik elsőre, de a javaslatban egyértelművé kell ezt tenni. A bizottság ugye már reggel elmondta, hogy komoly aggájaik voltak a tekintetben, hogy bár ez a One Stop Shop Nem biztos, hogy a lakóhely szerinti ország adatvédelmi hatósága. A javaslat biztosítja azt, hogy erre mégis lehetősége legyen. Ezt hogy kell megvalósítani, hogy biztosíthassuk azt, hogy ez tényleg egy egyértelmű jog, egyértelmű lehetőség legyen, és legyen egyfajta megerősített együttműködés az adatvédelmi hatóságok között. Javaslatban szerintem ez világos, de úgy gondolom, hogy a már meglévő hálózat lenne itt alkalmazandó, tanulni kell a már meglévő tapasztalatokból. Az, hogy a saját országában az alapjogodatossághoz fordulson az illetve az elegetetlen fontosságú. Aztán a gyermekek személyi adatairól van javaslat ezzel kapcsolatban. Ez is lehet nagyon csak problémás. Biztosítani kell azt, hogy a profilozást a gyermekek esetében megtiltsuk, és hogy a gyermekek személyes adatai mm, területén <clears throat> erre tényleg ne legyen lehetőség. <clears throat> A végrehajtás azonban itt lehet problémás, mivel a korhatárokban is vannak különbségek a tagállamok között, és mindez több adat feldolgozásával járhatna együtt. Jó szülői hozzájárulásra van mindenképpen szükség a gyermek adatának feldolgozása esetén, de technikai lag is lehetővé kell tenni azt, hogy ez ne jelentsen több adatfeldolgozást, vagy nagyobb adatfeldolgozási mennyiséget. Aztán harmadsorban, ami a, az adattörléshez való jogot illeti, és a szólásszabadságot, és ezt valahogy ezt hangba kell hozni majd tényleg. Én erre nem utaltam, lehet, hogy kicsit talán kicsit kibonthatná a kérdését, hát nem igazán értettem ezt. Világos az, hogy az adatvédelemnek is megvannak a határai. Az Európai Bíróság is foglalkozott ezekkel az ügye, vagy ilyen ügyekkel, és tényleg meg kell találni az egyensúlyt a nyilvánosságra hozandó információ és a személyes adatok védelme között, illetve az adattörléshez való jog között. Hogyha valami konkrét aggája van ezekkel kapcsolatban, hogy ezt kérem osszan velünk. Azt hiszem Kelly úr vetette fel ezt. Mr. Kelly. Kelly úr, igen. Kicsit kimondtaná ezt a kérdést. Nem? Jó, akkor folytassuk. Aztán Davis úr válaszol a hozzáintézett kérdésekre. Két megjegyzésem lenne, mindössze az utolsó kérdésre hivatkoznék. A, azt, hogy hozzám intézték, az adatgyűjtés végtelenségét illetően folyamatosan kérdőívek, kérdések érkeznek, stb. Volt a irodámban egy poszter, amely ö, arról szólt, hogy 2016-ig ö, a tehát az emberek 16 éves koráig szinte az összes, összes adatot már megadta magáról, 21 éves koráig pedig a kormány begyűjti a maradékot. Ez ez nagyjából tükrözi a helyzetet, a valóságot. Ez ugye lehet problémás, hiszen a lakosság már annyira elege van ezekből a helyzetekből, hogy belemennek ilyen one-stop shopos megoldásokba, tehát hogy egy ablakon, egy átfási ponton keresztül kerüljenek továbbításra az információk. Például hogy <clears throat> az Egyesült Királyságban a személyzóra vitában is felmerült ez a probléma. Meg kell gondolni a rendelet szintjén a, ezekkel a személy azonossággal kapcsolatos, illetve ilyen adatokkal kapcsolatos kérdéseket, például hogy az a MyDux merül fel az Egyesült Királyságban ezzel kapcsolatban. Vannak fontos jó innovációk ezen a területen, amiket egész egyszerűen figyelmen kívül hagyunk nagy intézményi megoldások érdekében. Kérdés az is, hogy eh, Európa ezt majd hogy veszi el ezeket az ő adatvédelemmel kapcsolatos munkátokat? Az adatvédelmet eh, sokat bírálták, eh, nem konkrét hatóságokhoz kapcsolódott, az a tehát a lakosság, amikor elégedetlen ezzel, az nem az védelmi adósággal elégedetlen, hanem az ilyen Big Brother-ös kérdésekkel, esetleg a kormányzattal, a politikával, stb. Nagyon sok ügynökség nagyon jól dolgozik, jó munkát végez, és ezt a közélemény is elismeri. A kérdés itt az, például egy választások tükrében, nagyon jó lenne, hogyha mondjuk nagyobb szerepet kapna az adatvédelem, mint gyakorlati érték a, az emberek, polgárok szemszögéből. Foglalkozik a fontos kérdésekkel? Ki foglalkozik az off adatfeldolgozó cégekkel? Ez, ilyen történeteket, szorikat látunk nap mint nap a médiában, hogy lábbal tapossák ezeket a jogokat, lehetőségeket. Gondolok itt különösen nagy Egyesült Államok beli adott gyűjtőkről. A kérdés, hogy Mit lehet itt tenni? Itt nem általános biztosítékokra van szükség, olyanokra, amelyek talán az esetekben megoldást adnak. Hogyha az embereket is be akarjuk vonni ebbe, akkor tényleg fontos kérdésekre kell választ adni. Itt nem egy kiadatási rendeletről beszélünk. Gyakran a jogászoknak tényleg ezt a szaknyelvet kell beszélnie. Hogyha kiadatásról beszélnénk, akkor a kettős büntethetőségről, stb. hasonlókról beszélnénk. De itt nem erről van szó, itt egy olyan dologról van szó, hogy minden európai ember életét érinti. Amit igazából hiányzik az, hogy a polgárt, az embereket ebbe bevonjuk el kell magyarázni az átlagembereknek ezt a rendeletet, hogy miről is szól ez. and. Nagyon szépen köszönöm. Néhány perc maradt Ladford Baron részéről, a liberálisok frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyetértek Simon Davis-szel, hogy a 2014-es európai választások során ez egy kampány kérdésé válhat. Ugyanakkor a profilazással kapcsolatos jelentésben én voltam eh, két és fél évvel ezelőtt az előadó, ez egy saját kezdeményezésű eh, eh, jelentés volt, tehát nem egy jogszabályhoz kapcsolódott, de nagyon érezt, örültem annak, hogy Gerhard Hönig foglalkozott ezzel a kérdéssel, Hornung. A bizottság úgy tűnik, hogy elfeledkezett arról, hogyha a, prof, hogy a profilizáshoz nem kellenek jogi tények. Remélem, hogy a rendelet kidolgozása során foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel. Nem akarom azt mondani, hogy a profilozást nem kell az összeset betiltani, de szabályozni kell mindenképpen, ugyanis vannak olyan esetek, amikor valóban megsérthetik a magánélet védelmét, amelynek lehetnek jogi következményei azonnal. De a bizottság azt mondja, hogy a profilozás csak akkor lép be, hogyha jogi hatása van, tehát jogi lépéseket tehetnek ezzel kapcsolatban. De mindesetre tehát arra van szükség, hogy, hogy elismerjék, hogy mit is csinálnak a profilozás során. Köszönjük szépen ezt az utolsó megjegyzést. Szeretném volna, szeretnék lehetőséget bizonyítani, biztosítani az előadóknak, hogy egy percben foglalják össze, amit akarnak. Franciául mondom. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgattak bennünket és hogy hozzászóltak, és nagyon érdekes véleményeket hallottunk. Egy szót szeretnék mondani, hogy a pillanatot éljük meg. Tehát van, ez egy latin kifejezés, hogy ez itt az a pillanat, amit ki kell használni, hiszen itt van ez az úgynevezett privacy paradox, tehát a magánélet paradoxona. Nem tudom igazából, ugyanis, hogy az, az átlag polgár az tudja, hogy mit jelent az, hogy a magán, magánélet védelme, tehát tanítani kell neki, hogy az adatoknak van értéke, mert nem igazán vannak tudatában az igazi kihívásoknak. Köszönöm szépen parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szervezőknek, hogy ezt a meghallgatást megszervezték. Ugyanis valóban nagyon fontos pillanatot élünk most meg, az adatvédelmi rendelet fontos javaslat, fontos, hogy figyelembe veszik a technológiai fejlődést, és ezeket kövessék az intézkedések tulajdonképpen nem biztos, hogy tudatában vagyunk, hogy az internet környezet milyen gyorsan fejlődik, és milyen lassan kísérik ezeket a jogszabályok. Óvatosan kell eljárni a jogszabály felülvizsgálatával, a javaslat nagyon jó, jelentésen javít az adatalanyoknak a helyzetén, ugyanis új jogokat biztosít a hozzáférés, a végrehajtás szempontjából, az adatvédelem szempontjából. Hallottuk ma délelőtt is, hogy javaslat pozitív, de vannak olyan kérdések, amelyeket világossá kell tenni, pontosítani kell. Fontos, hogy a jogbiztonság mind a fogyasztók, mind a vállalkozások szempontjából megbízható legyen, és támogatjuk más előadók megjegyzését, a delegált és végrehajtási aktusokkal kapcsolatban, és ezen maga, ezek magas számát illetően. Egyet értünk abban, hogy a bizottságnak végrehajtási hatalma van, de tulajdonképpen nagyon sok jogi aktus túl messzire megy el, és ahhoz, hogy eldöntsük, hogy melyiket engedjük meg, és melyiket ne, a, a szem előtt kell tartani, hogy az adatvédelem az egy alapvető jog. Nos, akkor Davis kolléga. Röviden. Egy kritiko, ugyan voltak kritikus megjegyzéseim, én is üdvözlöm ezt a kezdeményezet, ezt, ezt az alkalmat ki kell használni. De kérem, hogy minden csodálatos alkalom mellett, lehetőség mellett nagyon fontos a következetesség, átláthatóság, hiszen mind a delegált aktusok, mind a mechanizmusok szempontjából az a fontos, hogy biztosítékot nyújtanak. Az érdekelt feleknek a bevonása az tovább folytatódik, tehát hogyha bárki hozzám szeretne fordulni, akkor szeretettel várom. mivel egy olyan elnökünk van, a, aki a jogi informatikával is foglalkozik, ezekkel a kérdésekkel is kell foglalkozni, ugyanis a beépített adatvédelem az fontos, és a fejlesztők számára és az és a adat kezelők számára nagyon fontos, hogy ez a beépített adatvédelem már a kezdetektől fogva meglegyen. Ez nem egy záró megjegyzés, de egy fontos megjegyzés. Köszönöm szépen. Köszönöm Karamandi asszonynak is, akinek el kellett menni, hogy elérje a vonatját, és köszönöm minden előadónak, és remélem, hogy új ötleteket is kaptak, lesznek még ma is, hol, délután és holnap is ilyen ötletek. Három órakor kezdjük a délutáni ülést. Az Európai Bizottság alelnöke Vivian Redding fogja megnyitni ezt a szekciót, és ő fogja a nyitó előadást tartani. És azok, akik szeretnék tudni, hogy mi történik itt, vannak még munkadokumentumok is, és itt a jobb oldalon e, magukhoz vehetik kettő a rendelettel kapcsolatban, és egy az irányelvvel kapcsolatban. A szekció lezárása után van egy büfé ebéd a nemzeti és az európai parlamenti képviselők számára itt az előtérben lesz. Köszönöm szépen, lezárom, bezárom az ülést.